Well, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, örömömre szolgál, hogy megnyithatom a délutáni ülésünket. Az első napirendi pont, a napirend elfogadása. Remélem, hogy mindenki tudja, hogy az első napirendi pontunk az Unió űrprogramjának és az Európai Unió űrprogram ügynökségének létrehozása. Ezután pedig eh, egy eh, javaslat a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról, az úgynevezett Ignalina program. Ez a 13, 1369 per 2013 per EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésére. Ezután pedig a Horizont Európa, az EU kutatási és innovációs kiválósága lesz a témánk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen javaslata a program munk megváltoztatás tekintetében nincsen senkinek, akkor elfogadtuk a napirendet. A szeptember harmadiki i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, van-e valakinek kifogása ellene? Nincsen, hogyha nincsen kifogás, akkor az ülésünk végéig elfogadjuk a szeptember 3-i napi rendet. Akkor elkezdjük az első programunkat, ami pedig az Európai űrprogram és az űr Massimilio Salini. Köszönöm szépen! tudomásunkra jutott, jutottak bizonyos stratégiai elemek, és módosítósak is, módosítókat is kaptunk, és ezek alapján folytatjuk a munkánkat. 155 módosító érkezett be, és már volt egy árnyékelőadó ülés, a második pedig szerdán lesz igazából összevágnak a pozíciók, tehát én is osztom a legtöbb pozíciót, van néhány konkrét kérdés, néhány fontos kérdés, amit még át kell nézzünk, meg kell vizsgálnunk. Ez igazából a kormányzás kockázataival függ össze, és ide kaptunk körülbelül egy olyan száz módosítót, tehát erre a témára. a kompromisszumok kidolgozása közben a kompromisszumok kidolgozását folytatjuk most éppen, és természetesen lehet még csatlakozni ehhez, és szeretnénk pozitív végkifejledet hozni, tehát a bizottság eredeti javaslatához szeretnénk úgy hozzájárulni, hogy világosabb legyen a kompetenciák eloszlása. nagyon fontos, hogy legyen egy új illetékeségi csomag ebben a tekintetben, hogy jobban leírjuk, hogy ki miért felelős. A második célunk pedig az, hogy elkerüljük az összes felesleges megkettőződést, átfedést, tehát ne kettőzzük meg a feladatokat, és pedig ezt úgy érhetjük el, hogy az új ügynökség illetékeségét és hatáskörét pontosan rögzítjük. Ehhez bizonyos elemet kell még bevezetnünk, bizonyos releváns elemet, és az árnyék előadók is ezt szorgalmazzák, az ipar szerepét hangsúlyozva. Hiszen egy központi kihívás előtt állunk az európai űripar és űrstratégia kialakításánál. A Galileo program működik, és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a Galileo alapján, és most pedig az iparral közvetlenül összefüggő problémákat kell megoldanunk, tehát a műholdak infrastruktúráját. Ez nagyon lényeges. Most pedig az űrügynökség szerepét szeretném vázolni. Itt lenne innovációs kutatási kapacitás az Európai űrügynökségnél, és az Európai űrstratégiát ez az ügynökség fogná össze. Tudjuk, hogy pontosítani kell még, hogy milyen kapcsolatok vannak az európai eddigi meglévő űrkutatással foglalkozó hatóság és az űrügynökség között. Hiszen ennek az ügynökségnek lenne közvetlen kapcsolata a tagállamok megfelelő szerveihez és a nem tagállamok űrkutatással foglalkozó szervezeteihez. Tehát mindenképpen jobban meg kell figyelnünk, és most néhány megjegyzésem lenne még a költségvetéshez, a forrásokhoz, az eszközökhöz. Pillanatnyilag a űrügynökség és a kutatási stratégia forrásokkal való ellátottsága 16 milliárdos. Ez egy jó hír, úgy tűnik, hogy ez elég, főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy a múltban mennyi jutott erre a célra. Szeretném még elmondani, hogy mit még a kollégákkal meg kell beszélnünk itt bizonyos finomításokat. hiszen korábban eléggé korlátozott volt a költségvetés, és 500 millió jutott a Komszatra, és az SS elnézés, az SSA-ra, és ez a kollégákkal folytatott eszmecsere alapján sem elégséges, tehát egy ilyen csökkentett programmal nem érhetünk volna el sokat meg kell céloznunk a programonkénti 250 milliós költségvetést, hiszen ez jobb esélyeket adna az együttműködésre. De természetesen erről még eszmecserét kell folytatnunk. És összesen 600 millió eurót szeretnénk elérni a költségvetés kibővítésével. és prioritást kell adnunk, az új programokra, tehát megvannak a hagyományos programok, a GNOS, a Galileo, a Copernicus. Köszönöm szépen. Most emlékeztetném a képviselőket, hogy az első vita az új űrprogramról júliusban volt, és nagyon intenzív volt a módosító körüli mozgás, nagyon sok módosító érkezett be, és 40 perc áll rendelkezésünkre, tehát azonnal el kell kezdenünk a bevezető után a vitát. Az árnyékelőadók, vagy azok, akik helyettesítik őket, két percet kapnak, hogy elmondják az véleményüket. Udi asszony az első. Köszönöm szépen. Az SND árnyék előadóját, Konstance Krélt helyettesítem, sajnos nem tudott eljönni. Nagyon jó volt az együttműködés az előadó és az árnyék előadó között. Konstance módosítói három területe koncentráltak elsősorban. Tehát a bizottság egy új stratégiát szeretne bevezetni. Mi mindig úgy érveltünk, hogy az Európai Unió űrprogramja legyen civil és ne védelmi jellegű. De a bizottság a védelmi jelleget is figyelembe vette. Másodszorban a Galileo és a Kopernikus szerepét erősíteni kell. A bizottság megpróbálta ezt kézben tartani, de még igazából nincsen megfelelő eredmény ennek. Éppen ezért nagyobb felelősséget kell adnunk a GSA-ben, az űrügynökségnek, hogy az ide fűződő ipari kapcsolatokat jobban kézben tartsa. Természetesen a bizottság javaslatait is figyelembe kell venni. A kérdés az, hogy ez a program most nagyobb hozzáadott értéket képviselne-e. Nem tudom, hogy a tagállamok érzik-e ezt. Véleményem szerint pedig a költségvetés túlságosan csekély a program céljainak eléréséhez. Tehát uh, itt csak is uh, akkor lehetne tovább lépni, hogyha itt az SST programot a földkörüli pályán haladó objektumok nyomon követését jobban koordinálnánk. Nagyon pozitív eszmecserék voltak, a Galileo és a Kopernikus kiértékelését teljes mértékben támogatjuk, és nagyon fontos, hogy a GSA-nek nagyobb kompetenciát adjunk az űriparban érdekelt cégek részéről. Tehát itt különféle jelenségek vannak a közbeszerzés tekintetében, azonban a program össz holisztikus célkitűzéseit kell tisztáznunk, mielőtt a részletekbe bocsáztatunk. Remélem, hogy egy nagyon jó programot kapunk, egy nagyon jó szöveget kapunk, amely az európaiak érdekét szolgálja. Köszönöm szépen. Csak fél perce haladta túl a felszólalási idejét, és most két percet adunk Henkel úrnak, aki Tasirovszki úr urat képviseli. Igen, valóban. És engedjék meg, hogy először is megemlítsem, hogy a képviselő kollégám kihangsúlyozza az ügynökség szerepét, a Galileo-nak több felelősséget kell, és nagyon fontos a szinergiák létrehozása, létrehozása a szakértelem megtámogatása, illetve nagyon fontos, hogy autonóm státuszt kell adni az Európai űrügynökségnek, és fontos a tagállami kompetenciák tiszteletben tartása. A második az összetétel és a költségvetés kapcsán az árnyék előadónk úgy gondolja, hogy a kommunikációs szolgáltatások rendkívül fontosak, azonban ahhoz, hogy a megfelelően a működő kommunikációs szolgáltatásokat és visszakövetési rendszert hozhassunk létre, megfelelően a boríték, a költségvetést csökkenteni kell, ahogy a kollégám is már említette, és kihangsúlyozom, nem a Galileo vagy a Kopernikus és vagy a Kopernikus kárára, illetve a harmadik országok részvétele kapcsán vagyunk győződve arról, hogy a né- néhány szövetséges harmadik ország részvétele ide tartozik Nagy-Britannia és a Brexitet követően elsősorban az Európai Uniónak magának az érdekét szolgálja, és nem támogatjuk azokat az aggodalmakat, illetve azokat a javaslatokat, amelyeket a kollégáktól hallottunk, hogy őket zárjuk ki ebből. Nagyon fontos, hogy nemzetközi egyezményeket kössünk a tekintetben, hogy lehetővé tegyük Nagy-Britanniának és más harmadik országoknak, hogy a Galileóban és más visszakövetési rendszerekben részt vegyenek. Köszönöm szépen. A harmadik a sorban. Nachtigál asszony. Köszönöm szépen. Először is Szeléni képviselőtársamnak és csapatának szeretném kifejezni a dicséretemet, nagyon-nagyon komoly munkát végeztek. Azt hiszem, hogy ez a program egytető alá hozza a számos különböző Európai Uniós kezdeményezések sorát ezen a területen, és egyetértek a biz- bizottság értékelésében, nagyon komoly potenciál rejlik ebben a folyamatban, nem csak az innováció, ösztönzése területén, hanem ebben az iparban megtalálható vállalkozások ösztönzése területén is, illetve a gazdaságunk felendítése szempontjából, illetve nagyon fontos az is, hogy az éghajlat változási monitoring rendszerünket is segít fejleszteni ez a kezdeményezés. Ezt az elemet nagyon nagyra értékelem a dokumentumban. A versenyképesség és az egyéb kulcsszavak egyértelmű hozzáadott értéket jelentenek véleményem szerint ebben a csomagban. A bizottsági kezdeményezés nagyon jó lehetőséget nyit arra, hogy a programokat összefésüljük, illetve szinergiákat hozunk létre. És még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, nagyon is támogatom számos módosítónkat el tudják képzelni, hogy nekem is vannak aggájaim. Az egyik aggodalma, például az irányító bizottság létrehozásával kapcsolatos, ugyanis a pályázati folyamatokat valószínűleg egy ilyen irányító bizottság csak bonyolítaná és kevésbé átláthatóvá tenni. Azt hiszem, hogy alapvető fontosságú, hogy a hatékonyságot elősegítő rendelkezéseket rögzítsünk ezen a területen. És a második megjegyzésem a Horizon Europe. Ebben a javaslatban is megemlítése kerül, és úgy gondolom, hogy az űrrel kapcsolatos terület ebben a programban a legfontosabb elem, és megint csak szeretném kihangsúlyozni a szinergiák fontosságát az űrkutató program és a Horizon Europe között. Végül pedig még szeretném elmondani, hogy az új komponensek tekintetében aggódom és szkeptikus vagyok, azt hiszem, hogy fontos lenne az, hogy először azt biztosítsuk, hogy ez a program folytatódik a zászlóshajó elemekkel, mielőtt új részeket, elemeket adnánk hozzá, különösen, hogyha megnézzük azt, hogy egyszerűen nincs elég pénz arra, hogy ezt útjára indítsuk. Ez nem realisztikus és továbbra is ezzel, ebben a szellemben szeretnék együttműködni az előadóval és az árnyék előadóimmal is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig a zöldek következnek. Jávor úr, nincs itt? Akkor rajtam a sor, hiszen én vagyok az elnök, én is szeretném elmondani a véleményemet. Azt hiszem, hogy az űrkutatási programok kapcsán nagyon fontos az, hogy a már meglévő műhold infrastruktúrát használjuk ki, és sokkal szélesebb körben használjuk ki azokat a programokat, amelyek már kifejlesztésre kerültek. Az egyik a Galileo, a másik a Copernicus program. Természetesen nagyon fontos az, hogy ne csak általánosságban ö, tartsuk szemmel, és kövessük azt, hogy a környezetvédelmi területen milyen fejlemények vannak, hanem minden egyes konkrét tagállam feladatában áll az, hogy nyomon kövesse az adott területén az éghajlat változásait, a hőmérséklet és egyéb tekintetben minden egyes ország részben. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és ennek nagyon fontos aspektusai vannak, konzekvenciái vannak például az asszályos időszakokban, az archeológia területén. Hallottunk már erre gyönyörű példákat, Természetesen erőteljesen tiltakozunk az ellen, hogy dupla felhasználás történjen, ezt el kell kerülni, az átfedéseket el kell kerülni, illetve nagyon fontos a Galileo, a GSA és a Kopernikus pénzeinek a felhasználása más célokra. Ez probléma lehet, hogyha új részeket teszünk bele, emelünk bele a programba, akkor meg kell találni ennek a költségvetését is, nem használhatjuk fel a többi pénzt, ugyanis akkor aláásnánk a, a már meglévő programjaink sikerét, a folyamatban lévő programjaink sikerét. Azt hiszem, hogy a két percemet kihasználtam, legyen ennyi elég. És most meg is adnám a szót Tamburánó úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a köszönetnyilvánításhoz. Kiváló munkát végzett az előadó és mi is tudunk támogatni egy sor dolgot, például azt, hogy nagyon fontos, hogy Európa innovatív és rugalmas pályára állítási technológiákat kell, hogy találjon, és nemzetközi szinten versenyképessé kell, hogy váljon. Ugyanakkor módosítókat is készítettünk, más aspektusokat is szeretnénk erősíteni a rendeletben Három tematikus aspektus van, amelyeket szeretnénk az előadó és a kollégák figyelmébe ajánlani. A Kopernikus nagyon jó eszköz ahhoz, hogy jobban megértsük a kontinens természetét, működését. Nagyon fontos, hogy jogköreit, alkalmazási területét ki bővítsük, különös tekintettel az éghajlatváltozásra, eh, illetve a megújuló energia eh, problémákra. A Kopernikus, a eh, kulturális örökség felülvizsgálatára is ki kell tudni használni folyamatosan ellenőrizni kell az infrastruktúra állapotát a tagállamokban. A downstream kapcsolatban azt szeretnénk, hogy jobban figyeljünk oda a végrehajtásra. Nagyon sok kis és közepes vállalat működik ezen a területen, és úgy gondoljuk, hogy standardizálni kell az űrkutatási felhasználásokat annak érdekében, hogy európai szinten interoperabilis legyen minden. Átláthatóság. Az elmúlt időszakban különböző rendelkezések születtek az átláthatóság javítására a különböző mm, program összetevőknél. Úgy gondoljuk, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jobban tudjuk felügyelni, irányítani ezt a területet az operatív felhasználás szempontjából a jelenben és a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollega. Most pedig az Európai Bizottságnak van lehetősége. Jaime Silva úr mondja el, kérem a véleményét az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Bizottság mindenek előtt szeretne köszönetet mondani Szalini képviselő úrnak, az előadónak. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslatainak kulcsfontosságú részeit megerősíti ez a jelentés, vagyis azt, hogy nagyon fontos az űrbeli tevékenység, az űrkutatás, a gazdaság, az európai gazdaság szempontjából, és ami az irányítást illeti, hogy fontos célkitűzéseket kell itt megvalósítani. Az előadó azt is elmondta, hogy fontos, hogy a megkettőződéseket kikerüljük, ezt teljes mértékben osztja az Európai Bizottság is, egyetlen pénzügyi partnerségi keretnek kell működnie, amely a párizsi ügynökség és a prágai ügynökség nevében is tárgyalhat. Nagyon fontos hogy a három intézmény, az Európai Bizottság, az EZA és az EOSPA Prágában egyetlen egységes pénzügyi partnerségről fognak megállapodni, illetve a végrehajtás menetrendje és a költségvetés is egységes lesz. Ami a költségvetést illeti, az előadó helyesen jegyezte meg, hogy az Európai Bizottság az űrprogram a Galileo és a Kopernikus esetében első ízben fontossági sorrendet is javasol, illetve tájékoztató jellegű nagyságrendi számokat is közzétesz. tesz a Govsatcom és az SST esetében külön javaslatokat tettünk. Értjük, hogy az előadó szeretné növelni ezeket az összegeket, felhívnám a figyelmüket arra, hogy meglévő, tagállamokban meglévő infrastruktúrákra épül ez a két kezdeményezés, és a tagállamok kezdeményezéseit, beruházásait helyezi előtérbe. A tagállamok közvetlenül is részt vehetnek a munkában. Az infrastruktúrák ugyanis a tagállamok tulajdonában vannak, és a korszerűsítésük, illetve új infrastruktúrák létrehozása a tagállamok társfinanszírozásában is megvalósulhat elnök úr, ezek a fő tétjei tehát e program megvalósításának. Természetesen nagyon nagy figyelemmel fogjuk hallgatni az összes frakció javaslatát. Az Európai Bizottság számára egy polgári programról van szó. Noha nagyon sok különböző szolgáltatást kell igénybe venni a védelmi célokra, de a tagállamok már most használják ezeket a szolgáltatásokat. Ezeket szerettem volna tehát pontosítani. A többi kapcsán, elnök úr, azt gondolom, hogy ez a mostani vitánk, eszmecserénk nagyon nagyban közelít az előadó által említett kulcsszavakhoz, úgyhogy azt gondolom, bizonyos vagyok benne, hogy a három intézmény között a párbeszédünk konstruktív lesz, és megszületik végső soron a kompromisszum egy megfelelő észszerű időn belül, vagyis a jövő év elejével számíthatunk, addigra meg lesz a kompromisszum. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon örültem annak, hogy azt hallottam, hogy még a bizottság is azonos véleményen van velünk. A mi szakbizottságunk tagjával azonos véleményen van a bizottság. És most pedig a zárszavak következnek. Szalini előadó úr következik. Mm, eh, Köszönöm szépen, még két szót szólnék a legutolsó meggondoláshoz, amit a bizottság részéről hallhattunk. De visszahallottuk ezt néhány kolléga szájából is. Itt a, az Európai űrprogram egy speciális program, és ez egy civil program. És civil minőségében azt szeretnénk, hogy az is maradjon. És ténylegesen szeretnénk abból profitálni, hogy megtartsa civil jellegét. Tehát én a civil, ipari, szolgáltatási jellegről beszélek, a kiberbiztonságról többek között. Tehát mindezek egy teljes mértékben civil kontextusban vannak, és nem merült fel a védelem kérdése. Tehát igazából itt nincsen védelmi pillére. Tehát még egyszer említem, hogy teljes mértékben civil programról van szó. És uh, itt a legérdekesebb rész, amely az ipari alkalmazásra vonatkozik. Bizonyos elemeket aláhúztak a kollégák, olyanokat is, amiket elfelejtettem a saját felszólalásomban. Tehát itt az európai kérdés. Nagyon fontos az, hogy létrehozzunk egy európai űrprogramot, és ezt pedig eh, egy eh, olyan költségvetéssel kell ellátnunk, amely az űr kutatásra és az űrprogram fejlesztésére folytatandó. A második elem, amiről szólnék, az a költségvetés. Tehát nagyon lényeges az, hogy rugalmas legyen a költségvetés és amit a bizottság mondott nekünk, itt különféle programokra jut, segít a munkánkban, és pedig úgy, hogy koherenciát kell létrehozni természetesen tárgyalások során, de a működés alapján is. Megerősítem, azt, amit a kollégáim is mondtak, folytatjuk majd a megbeszéléseket, és szerdán meg fogjuk tárgyalni az összes módosítót, lesz időnk a leglényegesebb árnyék, tehát a leglényegesebb pontokat az előadó és az árnyék előadók részvételével. Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és úgy gondolom, hogy áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Ahogy már megalapotunk benne, a programunk második pontja a litvániai Ignalina program, az atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról, illetve az 1369 per 2013-as EU tanási rendelet hatályon kívül helyezése. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a bizottság javaslata az atomerőmű leszerelési programot mozdítja elő, és pedig az Ignalina atomerőművet 2021 és 2017 között zajlik ez. Itt igazából a parlamenttel való párbeszéd, illetve konzultáció nem kötelező, de a tanács úgy döntött, hogy szeretné megtárgyalni a parlamenttel is, e, is ezt a dologot, tehát két reaktorról és az infrastruktúráról van szó. Az ITRE, a illetékes bizottság és a költségvetési bizottság úgy gondolta, költségvetési ellenőrzési bizottság úgy gondolta, hogy nem kommentálja. Rebecca Harms nevében Jávor képviselő szólal fel, és 18 módosító kíséri a jelentést. Szeretném a tagokat emlékeztetni arra, hogy 30 percünk van a vitára, tehát mindenkit megkérek, hogy a lényegre koncentráljon. Az árnyék előadók kettő percet kapnak, és természetesen a többiek is időt kapnak egy-egy percet, ahogy ez általában ma a szakbizottsági üléseken lenni szokott. Tehát Jávor úr, az első, ő nyitja meg a vitát. Átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, kedves kolléganő kollégák. Rebecca Harms előadó nevében beszélek. Nagyon sajnálja, hogy nem vehet részt ezen a fontos vitán, hiszen az Egyesült Államokban tartózkodik. De az üzenetét szeretném felolvasni. Igen, tisztelt elnök úr, árnyék előadók, kollégák, a bizottság képviselői. Amikor a jelentésemet készítettem elő, nagyon alaposan tájékoztattam, tájékozottam, és találkoztam az érintettekkel. Elmentem a helyszínre, jártam Ignalinában, beszéltem az Európai Bizottság és az EBRD tagjaival és a költségvetésért felelős Öttinger biztossal. Az Ignalina atomerőmű alapján szeretném kijelenteni, hogy a bizottság munkái, a munkája nagyon jól halad, és hogy a korábbi programokat is sikerült helyrehozni, tehát a hiányosságokat sikerült pótolni. A jelentésem két olyan területtel foglalkozik, amelyel foglalkozni kell. Elsősorban az Ignalina atomerőmű leállítása nagyon költséges. Nagyon alapos kalkulációkat végeztek a munkatársak. Az EBRD, a bizottság és a litván szakértők megegyeztek ezekben a számokban. Azonban a bizottság javaslata, ez az 552 millió euró, nem veszi figyelembe a reaktor kettes egységének a leszerelését, amely 2026-ban kezdődik, és 2027 tehát is túlhaladja majd. Tehát a munkadatok megkezdése óta biztosítani kell erre is a forrásokat. Tehát 780 millió euróra lenne szükség. És nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is támogassa ezt az összeget, és utána az Európai Tanács is. Másodszorban az Európai Parlamentnek világosak kell tenni, hogy az Európai Unió nem vizsgálja felül döntését, hogy Litvániára hárítja az atomerőmű leszerelésének költségeit, hiszen az EU-hoz történő csatlakozás jegyzőkönyvében is kötelezettséget vállalt az Európai Unió arra, hogy támogatja az atomerőmű leszerelését. Köszönöm figyelmüket és várom együttműködésüket. Köszönöm. szépen ezeket a bevezető észrevételeket. Úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos, hogy Langen úr az EPP részéről tessék. Köszönöm szépen. nem igazán jutott el hozzánk a hír, hogy a napi rend módosult, ugyanis az eredetileg hónapra volt tervezve. Az Ignalina atomerőműben már többször foglalkoztunk, a magunk részéről 2006-ban állították le az elsőt, 2009-ben a másodikat, mind a kettőt a csatlakozási szerződés alapján. Ezek orosz stílusú atomerőművek. 2008-ban voltam ott először, amikor az elsőt leállították, az egy nagyon komoly projekt volt, óriási blokkokról beszélünk, és a visszaépítés költségei összesen 2,9 milliárd euróra rógnak, és ebből 1,9 milliárdot az EU már átvállalt, és most arról van szó, hogy legyen egy megfelelő átmenet az első reaktor leépítése és a második reaktor munkálatainak megkezdése között. Ennek van értelme, ez logikus, ugyanis, hogyha megszakítjuk ezt a folyamatot, a jelenlegi költségvetési tervezés ugyanis ezt írja elő, akkor ennek az az eredménye, hogy a jelenlévő szakemberek, illetve az egész folyamat valószínűleg többletköltségekkel számolnak, tehát az egész folyamat költségesebb lesz, és Harms asszony javaslata abban áll, hogy ezt a pénzügyi hiátust hamarabb töltsük fel, kidaljuk át, tehát ez egy logikus javaslat, ami pedig a a, az, hogy a köztes pénzügyi, a középtávú pénzügyi kereten túlmenően mennyit tudunk tervezni, ez még kérdéses. A Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság már 2012-ben kritikusan nyilatkozott a, az intézkedések hatá, hatékonyságáról, illetve a tekintetben is szkeptikusak voltak, hogy az Európai Uniós közbeszerzési iránymutatásokat betartják, és utána voltak változások, ezek után az történt, hogy az első atomerőmű köl, blokk költségek már jobban néztek ki, de számomra teljesen más kérdések is fel, felmerültek. Ezek a fűtő elemeket már kiszerelték időközben, körülbelül 10 kilométerre vannak ezek az elemek most Ignalinától, és ezért szükség lesz arra, hogy minden kalkuláció alapján ez a relatíve bizonytalan tárhely, tárolási hely is figyelmet kapjon, és erről még beszélnünk kell. Még nincs elképzelésem, nincsenek információim a tekintetben, hogy az összintézkedések keretében ez a nyílt, nyitott rakhely, raktárhely is belekerült-e a tervbe. Harms asszony sajnálatos módon nincs itt, de négy-öt alkalommal már beszéltünk erről. Az első a látogatásom során azt mondta egy orosz elnök, hogy miután 300 millió eurót beruháztunk, nem volt káreset, de most mind a kettőt le kell állítani, mind a két blokkot. A Csernobili eseményeket, után, eseményeket követően a szerződésben olyan kitételek kerültek bele, amelyeket később nem vizsgáltak felül, és az energia költségek alakulása az egész baltikumi területen a két blokk leállítása után nagyon komolyan emelkedtek, és az Európai Uniós csatlakozás ugye késik, ez egy, ennek, ezt a hátukon viselik ezek az országok, tehát ez egy nagyon fájdalmas folyamat, de ezt a további finanszírozást mindenképpen meg kell adni nekik. Igen, valóban igaza van, hogyha valaki valakit kényszerített valamire, akkor annak állni kell a költségeit is. A következő felszólaló Krumbasev úr, árnyék előadó az SND részéről. Uh, thank you. Köszönöm szépen, Kohlicek úr. Tisztelt elnök úr. Én uh, támogatom a Rebecca Harms által uh, készített uh, jelentést. Én Támogatom konkrétan a leszerelésre szánt összeg emelését is. A, a bizottság javaslata 552 millió, a litván kormány pedig 780 milliót javasol, azért nem elenyésző, mint egy negyed milliárd eurós a különbség. Tehát ez a nagy kérdés. A Költségvetési Szakbizottság véleményét nem hallottam, hogy ők emelni akarnák ezt az összeget, viszont Bulgária és Szlovákia esetében növelnék, ott viszont nem lenne erre szükség. Lenne egy-két kérdésem Hans asszonyhoz. Először is a versenyképes fizetések a szakképzett szakemberek számára, minek alapján számolják ki, milyen hatóság, ilyen információ is kell, hogy szerepeljen a leszerelési tervben, ugye a litván hatóság, hogyha ezt kéri, akkor indokolja is. A 9-es ponttal kapcsolatban fel kellene mérni, hogy az EU finanszírozása régióra is kihat-e, például a szakértők fizetésére, akik részt vesznek. A 14-es pontnál a kiegészítő program cél finanszírozásáról is szó van, ismeretterjesztésről. Ez egyébként nagyon fontos, hiszen általában nincs azzal kapcsolatban elfogadott szakismeret a világban, hogy hogyan kell leszerelni egy ilyen atomerőművet szeretnék, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nem pontosan, egy konkrétan illetve nem lehet azt mondani, hogy ez egy orosz típusú erőmű, ez az Erbenka Csernobili típusú reaktor, nem a VVR 440-es. A VVR 440-essel nincs semmilyen probléma. A legsősebb probléma Litvániában van, ezért van nekik támogatásra, segítségre szükségük, illetve 780 millióra, nem 552 millióra, annak érdekében, hogy a második reaktor leszerelését is megkezdjék ebben a 7 éves időszakban, és ne csak az elsőt fejezzék be. én úgy gondolom, hogy nem kell ö, megvárni az elsőnek a leszerelését, a második leszerelésének a megkezdésével. Nagyon hosszú időt vesznek ö, igénybe ezek a leszerelési műveletek, és nem csak az üzemanyaggal van probléma, amit a kollega említett, azt ki lehet venni, hanem a grafitot is el kell távolítani, nagyon sok van a reaktorban, és a grafit távolítása igazán súlyos problémát jelent. Egyébként érdemes lenne a GRC hatáskörébe tartozó leszerelési munkacsoportot létrehozni, annak érdekében, hogy a tagállamok meg tudják osztani egymással a különböző típusú reaktorok leszerelésekor szerzett tapasztalataikat a kollégák tájékoztatásául szeretném elmondani, hogy 39 graffittal működő reaktor van csak az Európai Unióban. Köszönöm szépen, és általánosságban tudom támogatni Rebecca Harms jelentését. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen a nagyon értékes és fontos észrevételeit. Az ECR-nek úgy látom, hogy nincs most jelen árnyékelő adója, képviselője, Alde, Pancett asszony, tessék. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Rebekának, nagyon jól ismeri a területet, és nagyon komoly vállalást tett. Én beszéltem vele, és megállapodtunk, hogy a józanész alapján készíti az jelentését, úgyhogy én tudom követni az érvelését. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit arról mond, hogy ha nem emeljük a költségvetést, akkor nem lehet majd a határidő betartásával leszerelni a reaktort. A munka félbeszakítása nyilvánvalóan azt jelenti majd, hogy szét szalad a szakértői csapat, pénz hiányában nagyon súlyos károkat okozna ez. a reaktor teljes leszerelésére kell fordítani a pénzeket, a támogatást másra nem lehet fordítani. Hallottuk, hogy nem lehet a támogatás egy részét másra felhasználni, mint hogy a múltban történt. Az ALDE részéről azért néhány módosítót benyújtunk, és nyitva állunk a képviselők egyéb javaslatai iránt is. Először is azt javasoljuk, hogy vegyük figyelembe, hogy az Európai Unióban mintegy 90 ilyen típusú atomreaktor van, és Németországban csak 5 ilyet számoltak fel, szereltek le. A leszerelési költségek mindenképpen meg fognak jelenni a közeljövőben és folyamatosan szó lesz ezekről a költségvetési döntéseknél. Az ALDE úgy látja, hogy nem kellene az EU költségvetéséből leszerelni az összes reaktort, hiszen fel fog vetődni újabb reaktorok leszerelésének a szükségessége. A strukturális alapokat kiváltó más finanszírozásra lenne szükség annak érdekében, hogy az ilyen atomerőművek leszerelésének a terhe ne az állampolgárokra szálljon vissza. Lehet, hogy az externáliákat jobban figyelembe kellene venni a csatlakozási szerződésekkel bizonyos tagállamokat arra lehet ösztönözni, hogy létesítményeket zárjanak be. Ilyenkor gondoskodni kell arról is, hogy ezek az államok a finanszírozásban is részt vessenek, különben nincs értelme a dolognak. Persze az más helyzet, hogyha Németország saját szakállára úgy dönt, hogy több tucat reaktort szerel le fokozatosan. Ez az ő költségükre történik, hiszen ez a saját önálló nemzeti döntésük. Ugyanez a helyzet, hogyha a Franciaország úgy dönt, hogy atomerőműveket szerel le, zár be, az ő feladatuk ezt finanszírozni. Én árnyék előadó vagyok, úgyhogy két percig beszélhetek, mondja az elnök. De hogyha a bizottság bármilyen csatlakozó államot arra kötelez, hogy szereljen le atomerőműveket, természetesen a pénzügyi konstrukciót is biztosítani kell, és fontos szempont, hogy mit csináljunk a grafittal, Egyrészt azért, mert ugye grafitot alkalmazó technológiáról van szó, másrészt az a kérdés is felvetődik, hogy a radioaktív fűtőanyagot hova vigyék, az urániumot újra fel lehet dolgozni esetleg, stb. Aztán van egy nagy ö, mennyiségű, alacsony sugárzású beton is, amivel valamit kezdeni kell. Óriási a feladat, gondoskodni kell róla, hogy az 550 és a 780 millió euró közötti hatalmas szakadékot áthidaljuk. Ennek a témának a lezárásaként meg kell állapodnunk arról, hogy meddig nyújthatjuk be módosítóinkat, ezt követően nagyon kemény munka vár Rebecca Harmsra. Össze kell gyúrni ezeket a módosítókat egyetlen világos, egyértelmű javaslatba. Az árnyék előadók után most a többi képviselő következik. Rope úr, tessék! Köszönöm szépen, tisztelt kolléganő kollégák! Szeretném elmondani, hogy az ilyen dokumentumok, mint például Rebeka véleménye, az európai polgároknál eléri, hogy higgyen, higgyenek bennünk, hogy higgyenek a projektünkben, az európai projektben. A érintettek támogatják a projektet, de hogyha elutasítják, ez óriási sok lenne a litván polgárok számára, hiszen a litván polgárok úgy gondolnák, hogy Európa nem támogatja őket, és Európa nem veszi komolyan saját ígéreteit. Nagyon fontos az tehát, hogy támogassuk a projektet, és Európának be kell mutatni a polgároknak, hogy igenis állja az atomerőmű leépítésének a költségeit. Természetesen vannak még problémák ebben a tekintetben, hogy hogyan lehet, milyen fázisokban leszerelni, és milyen támogatásokkal az ignalinai atomerőművet. De a régiót csak 2008-ig támogatta az Európai Unió, és az atomerőmű leszerelése pedig igenis eh, érinti a környéket. 5000 lakosa van a településnek, és most óriási a munkanélküliség, hiszen nagyon sokan az atomerőműben dolgoztak. A litvániai nemzeti kisebbségek is ott vannak, akik a Szovjetunió egyéb részeiről jöttek oda annó, hogy építsék az atomerőművet, vagy dolgozzanak az atomerőműben. Nagyon fontos az, hogy a csatlakozási szerződés négyes jegyzőkönyvét is betartsa az Európai Unió, így a környék társadalmi mutatóit is rendbe lehetne hozni a támogatás segítségével. Igen, és megvan a lehetőségem, hogy beszéljek erről, és eléggé képzett is vagyok ehhez, hiszen Langen úr azt mondta, hogy igazából csak a fűtő elemek rendes örök tárolásáról még nincsen döntés, még mindig csak ideiglenesen tárolják a kiégett fűtőelemeket. Mindenképpen meg kell találni a végső megoldást, a végső tárolási lehetőséget. Litvánia igazából az atomerőműnek csak 20%-át használta ki. Egy szovjet örökségről van szó, és Litvánia, Litvánia feladata most, hogy a szovjet örökséggel valamit kezdjen. De szó volt itt már a szakértőkről is. Hogyha felfüggesztik a projektet, akkor a szakértők elmennek onnan, és sokkal drágább lesz a projekt. Minnyáján gyorsan, hatékonyan szeretnénk fellépni és lehetőleg minél kevesebbet szeretnénk szánni a munkálatokra anyagi értelemben. A tevékenységeket ki is szervezik más cégekhez, és látjuk, hogy most bizonyos kompetencia átfedés is van, és hogy nincs megfelelően koordinálva az atomerőmű leszerelése. Ez az első ilyen rendszerű atomerőmű a Földön, amelyet most leszerelnek. Tehát eh, még nincsenek megfelelő tapasztalatok, viszont mi igenis gyűjthetünk a leszereléssel tapasztalatokat, amelyeket később máshol más országokban is fel lehet használni. Hogyha támogatjuk Rebecca ajánlásait, akkor olyan eh, helyzetet hozunk létre, hogy eh, a jövőben felfüggesztés nélkül lehet majd leszerelni atomerőműveket. Köszönöm szépen az értékes hozzászólást. Most pedig átadom a szót Massimónak, Massimo Ribának, az Európai Bizottság részéről, hogy felszólaljon és hogy segítsen nekünk a probléma megoldásában. Átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak, hogy elkészítették a jelentést. Júliusban jártam, Harmsasszonynal Ignalinában, és nagyon alapos munkát végzett, én is igazolhatom. Térjünk vissza most a tényekhez, és szeretném elmondani, hogy miért támogatjuk ezt a projektet 552 millió euróval. A atomerőmű 2020-ig történő leépítése 1,9 milliárd euróba fog kerülni az Európai Unió részéről. Egy második megjegyzésem, hogy van egy pénzügyi foghíj, a között, hogy mibe kerül 2038-ig a teljes leépítés, és ezt elismerik Litvániában is a bizottság részéről is. Ez pedig 1,33 milliárd euró lenne. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy tényleg az ilyen típusú reaktorok leépítését már a vitában több képviselő is illusztrálta. De azt is hallottuk, hogy ez az első ilyen leépítés, leszerelés. Éppen ezért számos kockázat is van. Éppen ezért a bizottság úgy döntött, hogy egy nagyon óvatos, körültekintő megközelítést alkalmaz. Az első lépés pedig az lenne, hogy egy opció tanulmány készül, amely arról szól, hogy hogyan kezdjünk neki a leszerelésnek. A eredmények 2021-2022 közepéig lesznek meg. Tehát bizonytalanságok is vannak, hogy igazából ismertek-e a bizottság lépései. A bizottság finanszírozása vonatkozó javaslatai pedig a meglévő leszerelésre vonatkozik, amit 2014-ben állapítottunk meg, akkor egyeztünk meg a litván hatóságokkal, hogy leszerelésre kerül ez az atomerőmű. Ezt az előadó világosan ki is jelentette, Jávor úr jó voltából. Tehát teljes mértékű az egyetértés a bizottság és a litván kormány között. Ahogy azonban lenni szokott, van egy különbség, a különbség pedig abban mutatkozik meg, hogy finanszírozni szeretnénk-e a második reaktorra leszerelését, és pedig ebben a több éves pénzügyi tervben, vagy nem. Tehát ugye a következő pénzügyi tervre jut -e ez. Hiszen a kettes egységet az egyes leszerelése után szerelnék le, ez pedig 2028 végén kezdődne meg. A következő több éves pénzügyi terv tekintetében. Tehát, hogyha finanszírozni szeretné a bizottság ezt, akkor tehát igazából a költségek már magasabbak lennének, mint a jelen több éves pénzügyi keretben. Szeretnék még emlékeztetni egy másik dologra is. Az előadó utalt rá, hogy a bizottság tagállamot is megkéri, hogy a finanszírozásban vállalt részesedését 14%-ról 20%-ra növelje a következő pénzügyi ciklusban még másik két tagállam van, amely kapott ilyen pénzügyi támogatást a csatlakozási szerződésig alapján, ez Szlovákia és Bulgária. Erről holnap lesz majd szó. Ők 30-40 százalékos részt vállalnak a leszerelésből, és ez nyilvánvalóan magasabb, mint amit Litvánia vállal. Ezek mindenképpen aláhúzandók. A bizottság egy különleges jelentést is írt a leszerelésről, és 2010, a 2016-os Európai Bírósági Határozat alapján. Köszönöm szépen. Most tudjuk, hogy miért van meg ez a diszkontinuitás, hiszen a technikai hátteret máshogy ítélik meg a szakértők. Jávor úr tegye meg záró megjegyzéseit. Köszönöm szépen, és köszönöm az árnyék előadóknak ezt a morális támogatást. Voltak konkrét kérdések is, amelyeket nagy részt az előadó Rebecca Hunt fog megválaszolni, de azért néhány dologra reagálnék. Először is, ahogyan elhangzott, több árnyék előadó részéről is, hát a bizottság is említette ezt, a probléma, az alapprobléma ebben a projektben az, hogy az időkeret a projekt kifutási ideje túl nyúlik a következő több éves pénzügyi keret határain. És senki nem kérdőjelezte meg ezt a bizottsági tervet, ezt a 780 milliós összeget, amelyet a bizottság is említett, hanem a kérdés az az, hogy hogyan, honnan jöjjön a pénz ebből a keretből, vagy a következő keretbe ez már átsúszik. Az előadó megközelítés alapján, hogyha a bizottság nem kötelezi el magát teljesen világosan ebben a pénzügyi, többi pénzügyi keretben, akkor ez egy hézagot, hiátus eredményezhet az első és a második szakasz között, és ez a költségeket megnövelheti. Vagyis ezek nagyon egyszerű pénzügyi gondolatmenetek, és ilyen formában logikus az, hogy az egész, az összköltséget allokáljuk egyszerre, még akkor is, hogyha gyakorlatilag ez már átnyúlik a következő éves pénzügyi keret időszakába azért, hogy biztosítsuk a projekt kontinuitását. A második dolog a 14 százalék saját erő Litvánia részéről, amelyet 20 százalékra emelnének. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy olyan elem, amely már a csatlakozási szerződésben is szerepelt Litvánia és az EU között, és a, a négyes jegyzőkönyv releváns a e tekintetben a csatlakozási szerződésben, amelyben az szerepel, hogy 100%-os Európai Uniós finanszírozás és kilátásba lehet helyezni bizonyos projektek esetében, és ez volt a vita tárgya az Európai Unió és Litvánia között, miszerint Litvánia 40%-ot vállal áll ez egészen mostanáig nagyon jól működött, és nem igazán látjuk okát, hogy ezt miért kelljen megváltoztatni, ezt már említette kollégám és Denis Ropi is. Tehát ilyenfajta az eredeti bizottsági elköteleződéshez képesti változások nagyon rossz szájűzt kelthetnek a szóban forgó országban, és nyilvánvalóan nem ez a célunk, és nem erre van szükségünk Európában jelenleg. Ami pedig azokat a megjegyzéseket illeti, amelyet például Punszet asszony mondott, mi szerint, hogy számos más képviselő és számos más projekt is igényel pénzt, ez nem vonom kétségbe, de azt hiszem, hogy ezeket a projektköltségeket a, az MPP operatív költségeibe kell beépíteni. Tehát a, az atomerőmű energia költségeinek részének kell ezt tekinteni, ez a, és, a, és a litván eset nagyon konkrét eset, tehát ez, ez két külön dolog, teljes mértékben egyetértek a többi atomerőművel kapcsolatos megjegyzésem, de mivel ez egy speciális eset, ez benne volt a csatlakozási szerződésben explicit módon, ezért azt gondolom, hogy ezt az Európai Uniónak rész finanszíroznia kell, különös tekintettel arra, hogy a litvánok nagyon komolyan törekszenek arra pénzügyileg is, hogy finanszírozzák ezt a, ezt a projektet. És végül, de nem utolsó sorban, számos árnyék előadó megemlítette az, hogy fontos, hogy a programmal kapcsolatos tapasztalataikat terjesszük, ezzel teljes mértékben egyetértek, azt hiszem, hogy ez egy óriási téma lesz, az európai energia piacon a következő évtizedek során a leépítések költségei és technológiai kapcsán óriási vita van, tehát nagyon fontos, hogy jól kommunikáljunk, sokkal jobban, mint eddig, meg kell osztani a tapasztalatokat, a tudást, és ezeket a tapasztalatokat azon tagállamokkal kell elsősorban megosztanunk, amelyek még nem futatnak ilyen projekteket, azonban a következő években kilátásba helyezik ezeket hiszen nagyon egyre több tagállam atomrőmben rendelkező tagállam gondolkodik ebben, és nagyon fontos, hogy megágyazunk ennek, előkészítsük ezt, tehát teljes mértékben támogatom a bizottság elképzelését a tudás teljesztése kapcsán. Hogyha bármilyen kérdés most nem válaszoltam meg, biztos vagyok benne, hogy Rebecca Harms meg fogja válaszolni ezeket, és gyümölcs az együttműködést kívánok minden előadónak és a árnyék előadónak is. Köszönöm szépen! Szeretném tájékoztatni a tagokat végül, hogy a módosítók benyújtási határideje október 11-e déli 12 óra. Tehát október 11-e 2018-ról beszélünk dél. Köszönöm szépen, nagyon jó az időben vagyunk, úgyhogy akkor át is térhetünk a harmadik részre, ami a nyilvános meghallgatás, a Horizont Europe, Európai Kutatás, Innováció és Kiválóság a téma. Ez a nyilvános meghallgatás, ez egy nyilvános meghallgatás, úgyhogy kérek mindenkit arra, hogy foglalja el a helyét, ugyanis egy helyen kell lefolytatnunk ezt a vitát, nem három-négy külön kis csoportban, hanem ebben a térben egységesen kell ezt a vitát lefolytatnunk. A szakértőket hívom meg, hogy szólaljanak föl a bizottságunk nevében, akik elfogadták készen állnak arra, hogy részt vegyenek ezen a meghallgatáson. Nos, örömmel mutatom be önöknek Kurt Vandenberg urat, aki a szakpolitikai fejlesztés főigazgatója az Európai Bizottság kutatási innovációs főigazgatóságán. Ő fogja megtartani ezt a prezentációt, és tájékoztat minket a legfrissebb fejleményekről a Horizon Europe nagyon fontos projekt kapcsán. Szeretném elmondani, hogy ez a meghallgatás alapvetően a világ legnagyobb finanszírozási program tartalmával foglalkozik a kutatásfejlesztés területén, mégpedig az Európai Unió Horizon Europe nevű keretprogramjáról van szó. Ez a program 2021 elején indul útjára. Az itt a szakbizottság ezen a projekten azóta dolgozik, amióta a bizottság nyilvánosságra hozta azt, június 7-én mi vagyunk a vezető szakbizottság ezen program kapcsán, és nagyon komolyan dolgozunk azon, hogy mind a minőségi lécnek megfeleljünk, mint pedig a megfelelő időkeretet is betartsuk, és meg kell egyezni ebben a tanácsban még a parlamenti választásokat megelőzően. És tudjuk azt, hogy az európai parlamenti munka utolsó negyed éve nem igazán népszerű a tekintetben, hogy bármilyen programot lezárjunk. Úgyhogy nagyon-nagyon fel kell gyorsítanunk a tempót. Az ittre a vezető szakbizottság, mint említettem, ezen projekt kapcsán, és kilenc véleményező bizottsággal működünk együtt. Envi, az Agri, a Regi, a Kult, a Csán, a Költségvetési, a Kont és a Deve szakbizottságokról van szó. Előadóként üdvözlöm Krisztián Elert, de Katainen urat is üdvözlöm, Lambert van pedig a Reggie előadója. Ő sincs itt, jelenleg még. Két és fél óráról beszélünk e tekintetben most, és a szabályaink értelmében 18.30-ig le kell zárnunk ezt a meghallgatást, ugye, vagyis további vitára nem, nyúl, nem nyílik majd lehetőségünk fél hét után, kivéve a lingua francán itt az Európai Unióban, amely az angol nyelv. Maximum 10 percet adok a szakértőinknek, kérem, szíveskedjenek mindannyian, és ne vegyenek példát a politikusainkról, akik képtelenek betartani a felszólalásuk időkeretét. A szakértők bizonyos vagyok benne, hogy be tudják tartani az időt, sokkal jobban. Akkor meg is adnám a szót az előadóknak. Úgyhogy Vanderberge úr kap először szót, aki bemutatja az egész témát. Vandenberge úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök mindenki délután, tisztelt képviselőt, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy néhány bevezető szót ejthessek. A bizottság nagyon hálás a parlamentnek és az ITRE kezdeményezésének, hogy ma délután megszervezték ezt a nyilvános meghallgatást. Az egyik szándékunk mindig is abban állt, hogy bemutassuk a tanácsnak és a parlamentnek ezt a mobilizáló javaslatot, hiszen itt számos embert mozgósítunk minden intézményben, de nem csak az intézmények kebelén belül, és nagy örömmel konstatáltuk, hogy a Horizont Európa nevű program már ezt a mozgósítást elindította, hiszen a parlament azonnal górcső alá vette Nikán és elő urak vezetésével és az árnyékelőadók segítségével ezt a programot, és több mint 4000 módosítót dolgozunk fel éppen, és az elnök úr felsorolta a többi szakbizottságot is, akik szintén involválódtak, nem szeretném felsorolni őket, de az Euratom javaslat sem merült feledésbe, ezt is örömmel konstatáltam, és köszönöm az eladónak az ezzel kapcsolatos munkákat. Látjuk ugyanezt a gyorsaságot a tanács részéről is, de a tagállamok is nagyon keményen dolgoznak, és szeptember 28-án a versenyképességi tanácson minden miniszter arról beszélt, hogy nagyon gyorsan elő kell lépni tartalmi szempontból a javaslatban. De elmondható az, hogy ez a mozgósító hatás a stakeholderek körében is tapasztalható, az érintett felek körében is. Nagyon sokan reagáltak a többször is megszervezett, több alkalommal megszervezett közkonzultációs folyamat során, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon komolyan ösztönöz minket arra, hogy tovább dolgozzunk ezen a sikeren. Ez már ma is egy sikeres folyamat egyébként. A bizottság egyetért ennek a nyilvános meghallgatásnak a központi kérdésével, mi szerint hogyan alakítsuk ki ezt a programot annak érdekében, hogy az Európai Unió versenyképességét és a társadalmak hasznát maximalizáljuk, hiszen arról van szó, hogy egy keretet adunk, egy irányt adunk, és forrásokat adunk a kutatásnak és az információnak, de nyilvánvalóan a, az adott gyakorlati szakemberek kezében van ennek a sikernek a kulcsai, ide tartoznak az egyetemek, a kutatóközpontok, a laboratóriumok, a kis és középvállalkozók és azt gondolom, hogy mindannyiunk érdekében az áll, hogy megnyissuk ezt a programot, a lehetőségeket még több érintetnek, még több szereplőt vonjunk be, új típusú szereplőket is, például önkormányzatokat, a civil társadalmakat, az alapítványokat és másokat is. A bizottság részéről ezért azt szeretnénk, hogy mások is beszállnak a, ennek a programnak az alakításába, ez a nyitott tudomány és a nyitott innováció kulcsa, Majdos biztos úr prioritása ez. Fontos tehát, hogy ez az együttes alakító munka ne csak egyfajta hozzáadott, valami fajta dísze legyen az egész folyamatnak, hanem minden egyes érintett fél érdemben bevonódjon a célkitűzések elérésébe, a parlament és a tanács társ eh, jogalkotóként rögzítették ezeket a célkitűzéseket. Nem csak arról van szó, hogy mi, mi mit szeretnénk, hanem mit szeretne Európa, és ezért javasoltunk egy új stratégiai tervezési szintet, hiszen a Horizon 2000 20 tapasztalataira építünk, ott is volt stratégiai tervezési folyamatunk, de azt gondolom, hogy ezt sokat javíthatjuk, és azt hiszem, hogy az a kérés is érkezett hozzám, hogy erről több szót egy, csak itt három dolgot szeretnék tisztázni ma délután a stratégiai tervezés kapcsán. Az első célkitűzésünk ebben a tervezésben az, hogy a lehető legnagyobb hatást érjünk el is a célkitűzések elérésében. A stratégiai terv célja abban állna, hogy egy valós stratégiai motort állítsunk össze, a tekintetben, hogy ez a keret a lehető legnagyobb pozitív kihatással legyen a kutatás és az innovációra, és ez a stratégiai terv aztán vezetni fogja a munka program további elemének kialakítását. Tehát itt nem több apró finanszírozási témának a milliárdjáról van szó, Ezáltal azt is garantálhatjuk, hogy a terv végrehajtása megfelelő választ tud adni a gyorsan változó társadalmi-gazdasági realitások kihívásainak, illetve az új politikai prioritásoknak, a, társadalmi kihívásoknak, az új nemzetközi fejleményeknek, illetve az új tudományos technológiai lehetőségeket is jobban ki tudjuk használni. Tehát úgy gondoljuk, hogy összességében megfelelően figyelemmel tudunk lenni a megfelelő egyensúlyra a kutatás és az innováció között, nagyon fontos a tudományokon átívelő megközelítés, a szociális, a társadalomtudományok, a bölcsésztudományok, a gender tudományok, a nemzetközi együttműködési programok rendkívül fontosak, és a bizottsági osztályok részéről egy új irányítási modellt hoztunk létre a bizottságon belül annak érdekében, hogy közösen, sokkal stratégiai módon lépjünk föl szakpolitikai szinten is. És a második célkitűzésre térnék rá, ezt a folyamatot teljesen nyíltan, átláthatóan szeretnénk lebonyolítani a kutatás és az innováció szereplőinek teljes bevonása, illetve a civil társadalom képviselőinek bevonásával. A Horizon 2020 stratégiában Nagyrészt belső folyamatokról beszéltünk, néhány dokumentumot adtunk csak át a közkonzultáció területének, de ez egy felaprózott folyamat volt, nem volt szisztematikus folyamat akkor. Most viszont ebben a stratégiai keretben az a szándékunk, hogy egy átfogó dokumentumot hozzunk létre, amelyben szerepelnek a bizottság szándékai, felvetései, feltevései, mielőtt maguk a programok kialak, kialakítása kerülnének az érintett felek javaslatai alapján. És nagyon fontos a stakeholderek visszajelzése, akik értékelik pozitívan vagy negatívan a stratégiai tervet, és módosítják azt, mielőtt Ez az egész egy irányító jellegű dokumentumá válna vagyis teljes mértékben együttműködünk a tagállamokkal, és ez a harmadik célkitűzésre is rávezet engem, a stratégiai tervezés ilyen formán egyfajta referencia napirendként szolgálhat a tagállami és regionális kutatás és innovációs programok és szakpolitikák számára, illetve egyéb Európai Uniós programok és szakpolitikák számára is, illetve ezáltal szeretnénk leegyszerűsíteni a szinergiákat a programok között a megfelelő jogalap megteremtésével a különböző programok között, amelyeket jelen pillanatban vitatunk, de nagyon fontos a stratégiai rálátás erre a programnak. Vagyis a lehető legnagyobb mértékű szinergiát kell, számú szinergiát kell létrehozni a strukturális alapok, az európai szociális alap, az innovációs alap között és ezen stratégiai terv között, illetve az ETS és egyéb nagyon érdekes programok között. Vagyis a bizottság egy hatékony és átfogó és átlátható elképzeléssel állt elő, amely azonban intézményes szinten nem nehéz súlyú, inkább tehely súlyú. Látjuk azt, hogy mindenki pozitívan fogadta ezt az elképzelést, és nagyra értékeli, illetve olyan mértékben megkaptuk ezt az üzenetet, hogy a szeptember 28-ai versenyképességi tanácsban a tagállami miniszterek egyetértettek abban, hogy a 4 plusz 1-es opciót kell választani, mert az osztrák elnökség eh, állított össze. Itt a jogalapban a partneri együttműködések modelljéről van szó, és önök is tudják, hogy október 15-én lesz egy informális miniszteri ebéd, amely tulajdonképpen a vita folyamatnak az elejét fogja jelenteni, hogy mit jelent ez az intézményes együttműködés és kölcsönös látogatások szempontjából, és ezt hogyan lehetne a jogalappal összeegyeztetni. Nagyon fontos megértenünk, hogy ezt regionális, illetve területi szinten szeretnénk tartani, tehát a jogalap nem fogja konkrétan rögzíteni a partneri együttműködések mikéntjét, hanem ezeket az együttműködési folyamatokat szoros együttműködésben az érintett felekkel fogjuk kialakítani. Természetesen nagyon fontos, hogy a parlamentet is bevonjuk ezekbe a vitákba, illetve egyetértettünk abban is, hogy nagyon gyorsan elindítjuk és folytatjuk a tagállamokkal is a konzultációt a tekintetben, hogy a stratégiai terv hogyan nézzen ki, milyen intézményes struktúrában gondolkodunk. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, az Európai Bizottság Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek az, hogy a kutatás és az innovációt támogatják, ezt látjuk a 2019-es költségvetési tárgyalások során is, hiszen az Európai Parlament egyértelműen presszionálja azt a folyamatot, hogy a megfelelő szakbizottság elfogadja az Európai Bizottság által javasolt költségvetést, és az biztosítom önöket, hogy ennek a végrehajtása ennek a megemelt költségvetésnek a végrehajtása semmi problémát nem okoz, hiszen a több pénz mindig könnyebb kezelni, mint a kevesebbet. A Horizont Európa projekt kapcsán igenis még vannak nyitott kérdések, például a nemzetközi együttműködés, a különböző felek bevonása, a kis és középvállalkozások szerepe, illetve hogy hogyan fognak a gyakorlatban működni ezek a szinergiák, ezek meg nyitott kérdések, de biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan előre fogunk lépni, hiszen ez a bizottságnak is nagyon fontos, és nem látunk semmilyen alapvető megkérdőjelezését a tekintetben, ami az ambíciónk, ami a struktúra, ahogy elképzeltük, és ezt hiszem, hogy ez nagyon sokat ígérő fejlemény, illetve nagy örömmel várom azt, hogy a stakeholderek is hozzászóljanak ehhez a polémiához. Köszönöm szépen ezeket a bevezető eh, szavakat. Láthatta, hogy mennyire toleráns vagyok, 10% túlfutást engedélyeztem. Két részben zajlik majd ez az eszmecsere. Az első részt eh, Palmovski professzor vezeti be, aztán pedig eh, Herlicska asszony következik. Úgyhogy most meg is adom Palmoszki professzornak a szót. Tessék. Folytathatjuk ezen a módon? Igen. Kedves ittre bizottsági képviselők, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani nem csak azért, hogy meghívtak, hanem külön azért, hogy következetesen kiállnak a kutatás és az innováció mellett, és küzdöttek a nagyobb költségvetésért is. A 19 legnagyobb európai kutatás intenzív egyetem C7 szövetségét képviselem én is azt kívánom, az arra törekszem, hogy a kutatás és az innováció közötti egyensúly megvalósításával a célokat betöltse a Horizon Europe. Mindenek előtt arról beszélnék, hogy mennyire fontos a tudományos kiválóság, ez kell, hogy legyen a sarokköve a Horizon Europe-nak. Ez a kiindulási pontom, ugyanis ez az igazi hozzáadott értéke a Horizonnak egyetlen tagállam sem tudja, akármennyit is költ a mm, kutatásokra elérni azt az eredményt, amit határon túlnyúló versenyekkel, pályázatokkal, grantokkal, támogatással elérhetünk. Ez egyedülálló a világban, és ezért olyan nagy a hírneve a Horizon Europe-nak a tudományos kiválóság szempontjából. De vigyáznunk kell, mert könnyű a hírnevet kialakítani, és könnyű azt lerombolni is nagyon fontos, hogy egy bonyolult világban a vezető tudósok központi szerepet játszanak a stratégiai tanácsokban és szakértői csoportokban. A, mm, úgy gondoljuk, hogy következetes, átlátható alapon folyamatosan kell támaszkodni a bizottságnak a tudósok tanácsaira. A mm, EU 15-ök és az EU 13-ak között a szakadékot csökkenteni lehet, de teljesen eltüntetni nem, mert ez a kiválóság kárára lenne úgy gondoljuk, hogy 1,8%-ról 2,5%-ra kell emelni a sharing excellence, tehát a kiválóság megosztása a költségvetést. A 2020-as évtől kezdve lehetne már vakértékelést alkalmazni a e, javaslatoknál a nemi és a földrajzi e, e, egyenjogúság csak másodlagos kritérium lehet. És országokra, nem régiókra kell lebontani a földrajzi sokszínűséget a legtávolabbi régiók is így részt vehetnek a kiválóság képzésében. A bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan valósítható meg. Európa globális vezető szerepet játszik a kutatásban, de az innovációban le van maradva. A Horizon Europe az ERC és a Marie Curie akciókat tovább kell, hogy finanszírozza, ugyanakkor az innovációra nagyobb hangsúlyt kell helyezni, és a piaci folyamatokra. Európa a globális tudományos termelésben lemaradt, méghozzá Kína előrelépése miatt, ahol 3%-ról 17%-ra növekedett 2000 és 2016 között a nagy folyóiratokban való publikálás mértéke. Nagyon gyorsan lehet teret veszteni, ezért az MSCA ifjúsági tudós támogató programját tovább kell támogatni, nem szabad csökkenteni ezt a finanszírozást. Egy példát mondok, egy tudósra, aki 2014-ben Nobel-díjat kapott, és itt indult 2016-os kémiai Nobel-díjas is korábban MSCA ösztöndíjas volt úgy gondoljuk, hogy a fiatal tehetségeken nem szabad spórolni. Az ERC a legmagasabb szintű kutatók támogatásában világszínvonalú szerepet játszik, de pillanatnyilag csak a legmagasabb szintű pályázatok 20%-át tudjuk pénzhiány finanszírozni. Micsoda pazarlás! Úgy gondoljuk, hogy 2020-ra az ERC sikerét tovább növelhetnénk a kollaboratív kutatást is erősíteni kell. A Horizon 2020-ban eh, hiányoztak az ilyen célkitűzések. Az egyetemi szektor egyhangulag eh, kéri, hogy eh, a kihívás vezérelt eh, kollaboratív kutatást jobban támogassuk. Az új technológiákra nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Van-e szükség az új technológiákra? Hogy ne lenne szükség? Ugyanakkor a globális fenntartható fejlődési célokat sem szabad elfelejteni, az egyenlőtlenség, a globalizáció, a migráció, a demokratikus folyamatok iránti bizalmatlanság, mind-mind szavazási eredményekben és aggodalmakban jelenik meg Európában. Fontos, hogy ezt a területet is kutassuk, ne csak a technológiákra összpontosítsunk, hanem a társadalmi kihívásokra is kiegyensúlyozott módon, oly módon, hogy kezelhessük az állampolgárok aggodalmait. Tehát a társadalmi szükségletekkel is foglalkozni kell. Ez is egy útja az ígéretes változásoknak, amit az európai állampolgárok várnak. Amikor társadalmi igényekről beszélünk, a bölcsészettudományok, a humanitások, a társadalomtudományok finanszírozása fontos. 4,4%-os támogatást kaptak csak ezek eddig. Ennél sokkal jobb eredményeket kell elérni nagyobb támogatásra van szükség a társadalmi témák, társadalmi tudományi kutatások vonatkozásában. Ez egy stratégiai cél kell, hogy legyen. Interdisziplináris megközelítésre is szükség van. Úgy gondolom, hogy a társadalomtudományok és a humántudományok integrációja sikertörténet lehet a kulturális és kreatív ágazatokat nem lehet ebből a programból finanszírozni, erre van egy külön program. Tehát nem lehet olyan prioritást kialakítani, ami olyasmire vonatkozik, amit már egyébként is finanszíroznak. Az Európai Unió érdekét helyezzük előtérbe. Mm, a Horizon Europe-nál ezt a legjobban úgy lehet megvalósítani, hogyha az európai kutatási térséget helyezzük előtérbe, és nagyon magas szintű együttműködést biztosítunk egész Európában. Ezt meg kell erősíteni, minden tagállamnak lehetővé kell tenni szoros társulási megállapodásokkal a részvételt. Ez az öt pont foglalja össze azt, amit mondani akarok. Pillanatnyilag a Horizon Europe-ból hiányzik az egyensúly, az alapkutatás, a kiválóság és az innováció között. Hogyha a fenntartató fejlődési célokat nem veszük figyelembe, akkor a társadalmi kihívásokat nem tudjuk kezelni. Hogyha ö, nem születnek kutatási eredmények, akkor nem lesz mi alapján innoválni, és nagyon fontos a társadalom, tudományok és humanitások szerepe Európa és a jövő szempontjából, az állampolgárok jóléte szempontjából. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, tökéletesen betartotta az idejét, és akkor Zabine Herlicska asszony kap most szót. Természetesen németül is beszélhet, nem is téma. Köszönöm szépen, de angolul fogok beszélni. Nálam is van egy prezentáció. Tehát, elnök úr, igen, tisztelt itratagok, a Excel -e vezetőjeként eh, támogatom azokat a témákat, amiket eh, az előttem szólók már mondtak és az Infineon Technologies vezetőjeként üdvözlöm Önöket. Egy globális cég, az Infineon Technologies, néhányan feltehetik a kérdést, hogy milyen cég vagyunk. 1,6 milliárd eurós befektetésünk volt, most egy európai chip gyárba Ausztriában. Ez a legnagyobb ilyen típusú beruházás, amely Európában található. Hiszünk Európában, Európában munkahelyeket teremtünk, és befektetünk Európába. Elég sok kérdés összegyűlt, és most a következő témákat említeném. Nézzük meg, hogy milyen környezetben vagyunk. Három aspektus szeretnék megemlíteni. Először is a globális megatrendeket, itt látszanak a legfontosabbak, gondolom, hogy minnyáján ismerik ezeket. A, azt is mondhatnánk, hogy ezek globális politikai kihívások azonban óriási lehetőségeket is jelentenek. Gondoljunk bele például az energia témába. Hallottunk a klíma tanácsról, amely 1,5 százalékos limitet szabott meg. Ez óriási lehetőség számunkra a digitalizáció főleg Európa számára. Ez egy olyan dolog, amely jellemző a környezetünkre. A másik pedig eh, arra vonatkozik, hogy igazából mi is történünk, mi is történik körülöttünk. Európa globális eh, erőmű lehet. Kínát is említették már előttem. Én is említem Kínát, de most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni majd a kérdés-felelek körben, de van egy Made in China 2025-ös stratégia. Kína megfelelő dolgokra helyezi a hangsúlyt. És a második aspektus, amely körbevesz minket, az, az, hogy Kína és az Egyesült Államok nagyon erősen haladnak a mesterséges intelligencia megvalósítás területén. Mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, és nézzük meg, hogy mi Európában hol állunk. Itt óriási potenciál rejlik a mesterséges intelligencia mögött. Most ismét nem szeretném részletezni, de itt igazából billiókról beszélünk. Egy harmadik aspektus, amely releváns a környezetünkre, Szerintem ez a legfontosabb, hiszen ez nem csak a technológiáról szól. Itt egy társadalmi, gazdasági és politikai verseny zajlik. Lényegében. Lényegében ez egy az alapértékeinkről szóló verseny. Ez a verseny pedig a tudomány, a kutatás és a technológia révén fog eldőlni. Tehát igazából az adatokat tekinthetjük az új olajnak. Itt Európának 4 százalékos részesedése van az adatplatformokból. A vita során majd kidomborodik, hogy igazából még nem értjük, hogy mi az adat és az adatkezelés a magánélethez való jog. Gondoljunk Kínába a szociális kreditrendszerre. Ez pedig értékeket akar megvalósítani. És mi nem ezt akarjuk, hogy Európában ilyen jövőnk legyen. De az biztos, hogy aki a technológiát uralja, az fogja uralni majd a szuverenitást és az autonómiát is. Ez pedig nagyon fontos, ez nem science fiction és a saját környezetünkre vonatkozik. Most visszatérek azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek nekem. Tehát a PPP tekintetében nagyon sok fajta partnerség létezik, gondolunk a közszféra és a magánszféra partnerségére, a PPP-re. És itt eh, áttérek a lényegre, hogy eh, itt a PPP-nek milyen hozzáadott értéke van. A legjobban úgy fogalhatjuk össze, hogy nézzük meg, hogy milyen jelentős kritikus tömeg rejlik ebben. Úgy gondoljuk, hogy együtt működünk, együtt ruházunk be, hosszú távú vízióink és kötelezettségvállalásaink vannak, az európai ekorendszer, ekoszisztéma tekintetében együttműködünk a tudományjal, a kutatással, a technológiával és minden partnerünkkel, akik az ekoszisztémában jelen vannak. Egy közös Európát szeretnénk felépíteni. Az Excelről megkértek, hogy az Excelről is beszéljek. Itt az elektronikus komponens szeretném kihangsúlyozni a digitalizációt. Tehát itt összekötjük az analóg és a digitális világot. Így a digitalizáció középpontjában vagyunk, és így az összes érintettet összehozzuk. A magán érintetteket, az Európai Bizottságot és a tagállamokat. Így óriási hozzáadott, hozzáadott értéket hozhatunk létre. Ezt a számok alapján is látjuk. Európa potenciálja óriási, hiszen az elektronikai komponens is óriási. Körülbelül az európai GDP 50%-a holnap után, 2020-ban már az elektronikai rendszerek és alkotó részek találja nő majd. Most lényegében, hogy a közös vállalkozások, vállalatok mit is jelentenek, már misszióorientáltak, küldetésorientáltak vagyunk, nem eszközorientáltak, hanem misszióorientáltak és hatásorientáltak. Megvan a világos pénzügyi emelőhatásuk, és nagyon költséghatékonyak. Az Excel ezen a tripartit modellen építkezik, és szeretnénk azt a technológiát létrehozni és továbbadni, amely az európai jövőt és technológiai függetlenséget biztosítja. Teljesen nyitottak vagyunk a nyílt rendszer tekintetében. Mire van szükség a jövőben? Ami a közös vállalatokra vonatkozik, azt kérjük, hogy legyenek tudatosak, hogy legyenek tudatosak a közös vállalkozások gazdasági és politikai tekintetében, és nagyon nagy beruházásokra van szükségünk. Az Európai Bizottság és a tagállamok és a magánszereplők tevékenységét áramvonalasítani kell, és akkor ennek nagyon nagy hatása lesz a befektetésekre. Merész intézkedésekre van szükségünk, hiszen globális a versenyhelyzet, ahogy leírtam. Ez pedig magasabb költségvetés jelent, ami az európai prioritások megvalósításával összhangban áll. És a keret viszonyokkal is mindenképpen foglalkoznunk kell, hogy kombinált finanszírozási rendszereket hozzunk létre. Most végezetül szeretném aláhúzni, hogy az új geopolitikai valuta a tudomány, a kutatás és a technológia. Ez releváns a gazdasági függetlenségünk, biztonságunk tekintetében. Igenis szükségünk van a sürgősség fogalmára, hiszen bátran kell beruháznunk megfelelő sebességgel és a megfelelő stratégiával. A vegyes vállalatok pedig bebizonyították, hogy nagyon hatékony eszközök hozzáadott értéket hoznak létre. Máshogy is mondhatnám, az alapján, amit bemutattam, és ami a környezetünkben zajlik, azt mondanám, hogy a világnak több Európára van szükséges, több európai alapértékre. És mi játszhatjuk ebben az alapvető szerepet. A PPP struktúrában megvan a lehetőségünk, hogy sikeresek legyünk, és hogy vezetők legyünk a globális versenyben. Kérem kötelezettségüket, elkötelezettségüket ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen tökéletes volt, tökéletes volt a győztes az időbetartó versenyben. Az első részt most előadónk megjegyzései egészítik ki. Most megkérném Dan Nika képviselőt, hogy nyissa meg a hozzászólók sorát, három percet kap, és eh, Éler úr is három percet kap majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit délután. És az gondolom, hogy be fogom tartani az idő keretét. Nos, már többen, többekkel találkoztam korábban. Nagyon örültem ezeknek a lehetőségeknek, köszönöm. Két-három dologról szeretnék beszélni. Úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi a feladatunk a Horizon Europe keretében, de önök napi szinten dolgoznak a kutatás területén. De mit akar az európai polgár? Hiszen az európai polgárok fizetik az adót. És valahogy az az érzésem, hogy nem igazán halljuk meg az európai polgárok hangját. Ugye ők azt várják el tőlünk, hogy a befizetett adójukból valamit visszakapjanak tőlünk a kutatás területén. És beszélt Parmovsky úr az alapelvekről, őszintének kell lennünk, nincs elég pénzünk arra, hogy mindenhová szórjuk a világban, egyszerűen nem engedhetjük ezt meg magunknak. A négy javaslatból háromra nincs pénz, ezt vegyük észre, de közben arról beszélünk, hogy az, az ENSZ kutatás fejlesztési versenyében nyerjünk. De azt hiszem, hogy nem vagyunk ebben a helyzetben. Vagyis az első végrehajtás a bizottság részéről, illetve ezek a közös vállalkozási programok támogatása. Itt vannak a hatékony intézkedésekre a lehetőségek. De az is elhangzott, hogy a kiválóságban a digitális szakadéknak nincs helye, ez igaz, de ezt névtelen értékelésben kell követni. Aztán van még itt egy másik dolog is. A legutolsó tanácsi ülésen is beszélt a bizottsággal, az egyik formális értékelővel beszélt, és ott hallottuk a Nobel-díj történetét Belgiumban. És itt beküldése került egy projekt Belgiumból, de ez a projekt megbukott, tehát egyszerűen nem kvalifikáltak, és mindenki egyetértett abban a bizottság is tudta az, hogy ez egy Nobel-díjas által benyújtott projekt volt, de hogy mondjuk meg neki, hogy nem fogadtuk el. Természetesen a bizottságban voltak bátrak is, és azt mondták, hogy igen, sajnos nem nem tudtuk, hiszen ez egy néptelen értékelés volt, a projektje megbukott, de ez a Nobel-díjas tudósára azt mondta, hogy köszönöm a lehetőséget, ez asszisztens, asszisztensem munkája volt ez. És nagyon jó, hogy vakon értékeltek, ugyanis, hogyha tudták volna, hogy kinyújtotta be, akkor nyilván kiválasztják ezt a projektet, tehát nem lett volna az egész pártatlan. Most ezzel azt akarom illusztrálni, hogy mindenkinek azonosak a lehetőségei, azonok az esélyei, attól függetlenül, hogy mi a neme, milyen országból származik, stb. A második dolog. Nagyon erősen hangsúlyoznám, hogy az európai polgárok javára kell fordítani ezt a pénzt. Köszönöm szépen láthatják a különbséget a politikusok és a tudósok között. A tudósok csak 10% pluszt kérnek, a politikusok 33%-kal haladják meg az idejüket. Tessék, megadom most a szót Éler úrnak, hogy be is tartsa az időkereteket. So, <clears throat> obviously I wouldn't agree because... Nem érnék egy, nem értenék egyet, mert kicsit egzotikus vélemény, hogy a parlament előadói, akik egy 100 milliárd eurós programról beszélnek, három és fél percet kapnak, és ezt az időt meghaladják. Szerintem nem olyan súlyos probléma. Na mindegy két dologban reagálnék arra, amit az Európai Bizottság mondott. Először is a stratégiai tervezés terén egy kicsit furcsa helyzet alakult ki, túl sok a jogi aggály. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek az a fő szempontja, hogy a ciklus végére a program létrejöjjön, mert ez biztonságot jelent az érintettek számára a jövőre nézve. Nem várhatjuk azt, hogy PPP-k meg kezdeményezések történjenek, hogyha a komitológiai kérdések és a szabályozások nem nyernek megoldást a stratégiai tervezésben. Úgy gondolom, hogy a parlament megbízik az Európai Bizottságban, néhány előfeltétel alapján a lényeg az, hogy a végrehajtás minél gyorsabban beinduljon. A második dolog. A két előadót kommentálva, és elnézést, hogy nem kérdezek, lehet, hogy majd később megválaszolhatják talán. Elicska asszonynak mondom, hogy a informatikai téren lehet, hogy van komparatív előnyünk a világ fennmaradó részéhez képest egy, másfél, két év előnyünk, de nagyon gyorsan változik a világ, ezt nehéz felbecsülni. Mennyire ö, életszerű, hogyha két évig tárgyalunk egy programról, akkor ezek a nagy transnacionális jelentős konzorciumok tényleg létrejönnek és versenyképesek lesznek még? Tehát nem kellene gyorsabban eljárni, és nem nagy veszteség a lassú előrelépés? Tehát nagyon sok múlik szerintem azon, hogy mennyire gyorsan épülnek ki a programok. A második dolog, Pavlovski urat hallgatva. tehát ne essenek túlzásokba. Ugye a parlament egy csomó mindent tesz, nagyon sokat tesz azért, hogy létrejön ez a kutatási program, és akkor azt mondják nekünk, hogy ne essünk túlzásokba. Úgy gondolom, hogy az egyetemek is felszólalhatnának a belső kannibalizációs problémákkal kapcsolatban. a társadalmi dimenziók, meg missziók, meg a program többi részek közötti ö, kapcsolódás szerintem egyértelmű, és nyilván nagyon fontosak a társadalomtudományok is, csak van -e elég pénz? Ez a nagy kérdés. Nem biztos, hogy érdemes ö, egymás ellen ugrasztani az egyes területeket a társadalomtudományi, az SSH programhoz a parlament kérte a támogatást. A tagállamok jelentik a problémát, az, hogy sok a jelentkező, az nem a parlament miatt van, hanem azért, mert kevés pénzt adnak a tagállamok a mm, tagállami költségvetések megnyírbálásával van itt a gond, nem az SSH komponenssel a tagállamok egyre inkább az európai programból akarják finanszírozni a saját céljaikat. Elnök, köszönöm szépen. Ire nem eh, lépte túl az engedélyezett idejét, tehát áttérünk az árnyék előadókra. Az egyik Éler úr volt a néppárt nevében, a második pedig eh, Capethon Ruiz az SND nevében. Öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a hozzászólásokat. Tehát néhány aspektust emelnék ki. Nagyon érdekes azt hallani, hogy nem minden csak technika. És a jövő elképzelhető, hogy ez lesz, de azért itt vannak a társadalomtudományok, a szellemtudományok, és ez pedig azt mutatja, hogy a tudományt vissza kell hozni a saját értékeihez. A tudománynak az a feladata, hogy átalakítsa a társadalmat. A tudomány nem szabad, hogy az egyenlőtlenségek forrása legyen. Nagyon fontos éppen ezért az, hogy a tudomány olyan szerepet játszon, amely kiegyenlíti az egyenlőtlenségeket. Tehát ez valahol a társadalmi hatását is aláhúzza. Nagyon fontos az, hogy megfelelő módon ruházunk be a tudomány fejlesztésébe, de nézzük meg, hogy milyen hatása van ennek a polgárokra. A kiválóságot is említette Nika úr, igaz, hogy versenyképesek akarunk lenni az Európai Unióban, új kapacitásokat szeretnénk kialakítani, szeretnénk fejleszteni a már meglévő kapacitásainkat, és szükség van erre a kiválóságra, hiszen ez a kiválóság egy olyan lehetőség, amely lehetőséget ad, hogy jobban támogassuk az országokat, a régiókat, azokat, amelyek hátrányban vannak. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy legyen egy olyan eszköz a kezünkben, amely segíthetjük a fiatalokat, tehát eh, például Dél-Európában, tehát Dél-Európában egy brain drain tapasztalható, hiszen nagyon nehéz a gazdasági helyzet, a fiatalok nehézségekkel szembesülnek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy eh, a meglévő eszközök mellett újabb eszközökkel is próbáljuk elérni. Nagyon sokat hallottunk a PPP-ről, a KKV-k fontosságáról, nagyon sokat hallottunk a strukturális fejlesztésekről, de igazából az Európai Unióban azt látjuk, hogy a vállalatok nagy része, 98%-a KKV. Éppen ezért a KKV-k alkotják a foglalkoztatók, a munkáltatók legnagyobb részét. És a 80, több mint 80 százalékuk 10 személynél kevesebbet foglalkoztat. Nagyon fontos az tehát, hogy ezt az ágazatot támogassuk. Tehát amire szükség van az az, hogy erősítsük a KKV-kat. Egy KKV-ba befektetett euró sokkal többet fial, emelő hatás segítségével. Tehát legyünk mi a KKV-k támogatójának az élcsapata, hiszen eh, ők a legfontosabbak. És lesz egy utolsó kérdésem, és ez a kérdésem most konkrétabb lesz. Amennyiben eh, arról az eszközről beszélünk, amelyet alkalmazunk, hogy eh, jobban élhessünk a közpénzekkel, akkor elejtő fogva kijelentetem, hogy ellenzem. De azért rá is kérdeznék, hogy milyen helyzet a közérdekkel. Máshogy dolgoznak ezzel az eszközzel, mint hogyha ez egy európai hatóság lenne? Most kérem, hogy kettő percet vegyenek igénybe. Minden árnyék előadó kettő percet kap, Henkel úr. Tuzanovszki urat képviselem, három konkrét és két általános megjegyzésem lenne az. Első, nagyon fontos az, hogy az összköltségvetés növeljük ezen projekt esetében. A második, ami az űrkutatást illeti, fontos, hogy a kettes fillér struktúrájából támogassuk ezt, és a harmadik konkrét megjegyzésem pedig az, hogy garantálnunk kell, hogy a, az Egyesült Királyság is továbbiakban is részt vehessen, hogyha Svájc és Izrael részt vesz, hiszen nem feltétlenül európai országokról van szó, akkor Nagy-Britanniának is lehetővé kell tenni. Az általános megjegyzéseim egyike az az, hogy az ős kutató fejlesztési programoknak csak töredékét szavazza, ö, finanszírozza az Európai Unió a kutatásfejlesztés eh, kutatásfejlesztésnek mintegy kétharmada a vállalkozásokból származik. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások ide befektethessenek. A harmadik dolog a tudományos alapú gondolkodást erősíteni kell. Látjuk az, ennek az ellenkezőjét eh, Trump elnöknél és más helyeken nagyon sok megkérdőjelezést látunk most a tudományos eredmények kapcsán és az előttem szólók is említették már azt, hogy nem szabad a, szoci, a szociális, a társadalomtudományok és a bölcsésztudományok finanszírozási küszöbét csökkenteni, tehát itt nem csak technológiákról van szó, ez teljesen igaz, és végül pedig van kutatás és van fejlesztés, és mi a, nekünk a kutatásra kell koncentrálni, hiszen tény az, hogy a szabad vállalkozás és piacorientált rendszer a vállalkozások befektetései nélkül hosszú távon nem maradhat fenn, ezért először is az államot célozzuk meg, tehát nagyon fontos az, hogy az alapkutatást innen finanszírozzuk, és ezután következzen csak a fejlesztés. Köszönöm szépen. Liring asszony következik az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne. A frakcióm, az ALDE számára a kiválóság a legfontosabb kulcs szó a lista elején. A csúcs kutatás kell, hogy legyen a prioritásunk, és így maradunk versenyképesek a világban. És a kollégáim is említettek már még egy dolgot, a tagállamoknak nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsa mindenki a megegyezést. A 3%, a GDP 3%-át igenis a kutatás fejlesztésbe kell fektetni, de mai napon azt látjuk, hogy gyakorlatilag senki, egyetlen egy tagállam sem felel meg ennek, és a bizottságnak presszionálni kell ezeket a tagállamokat. Ami pedig a struktúrális alapokat illeti, ezeket ki kell használni érdemben, minden lehetőséget, a Horizon Europe keretében, és a tagállamokat nyilván a, a tagállamnak kell az, az előzetes kondíciókat rögzíteni, de nagyon fontos, hogy a kutatás megkapja a finanszírozást, de ezt nem állami támogatásnak kell tekinteni. A, az, hogy a 100-ról 120 milliárdra lépjünk tovább, ez egy igenis jogos kérdés a parlament irányába, ezen gondolkozunk el intenzíven, különösen a döntéshozatali szinten, hiszen ez egy jövőben mutató döntés. Az alapkutatás, az alapkutatás, még egyszer hangsúlyozom, ezen a területen nagyon sok hibát is tapasztalunk, de tudjuk, hogy ez mindennek az alapja a jövő kulcsa, és a jövőt most alakítjuk. Ezért fontos, hogy tovább dolgozunk az alapkutatáson, az ipari szektorral karöltve, és számomra ennek nagyon komoly jelentősége van. Az ipari szektornál fontos, hogy a pénzügyi források meglegyenek a kutatás és a forrás e, kutatásfejlesztés tekintetében, tehát együtt kell működni a versenyképességünk elérése érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselőasszony. Zöldek részéről Derunda asszony, úr. Köszönöm, elnök úr. Az IPCC ma fontos jelentést tett közzé. A világ legfontosabb tudósai készítették az éghajlat változásról. A BBC azt mondta, hogy a tudósok szerint ostobák, azonnal cselekedjetek, vagyis három szóban foglalható össze a helyzet. A Horizon Europe keretében is többet kell tenni annak érdekében, hogy a kutatás és az innováció eredményeit kihasználjuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a változásokhoz való alkalmazkodásban. 2020-tól külön címkézett támogatások vannak az éghajlatváltozás elleni kutatásra. A jelentés szerint azonban a célzott támogatás nem járt sikerrel. Véleményem szerint három dolgot kell tennünk. Először is növelni kell a címkézett projektek számát, meg kell erősíteni a szabályozást, hogy elérhessük a célokat, és meg kell erősíteni a szabályozást annak érdekében, hogy ezek a klímaprojektek tényleg hozzájáruljanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Kérdezném a panel résztvevőit, hogy önök milyen konklúziót vannak le az IPCC jelentésből, és mit tesznek önök annak érdekében, hogy a Horizon Europe tényleg segítsen a párizsi ígéreteinket betartani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a a gué a szó. Úgy látom, hogy a GUE képviselői nincsenek itt, úgyhogy én magam tennék néhány megjegyzést. A jövőben figyelembe kell vennünk, hogy az űrkutatási és légi szállítási területen várhatóak a legnagyobb áttörések, hidrogéncella, stb. Második, mikrorészecskék. A mikrorészecskék a jövőben nagyon fontos szerepet tölthetnek be minden szektorban, nem csak az iparban, hanem az egészségügyben is. A harmadik dolog a biológia. Úgy gondolom, hogy nem kell ezt nagyon magyarázni. Négyes. Szociális, társadalmi és humán kérdések. Sok ö, új civilizációs problémával állunk szemben, és elég gyors a változás üteme. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a kutatás egy részét erre kell fordítani az alapkutatásnak is. És Természetesen fontos a megfelelő egyensúly az alap és a speciális kutatások között. A 120 milliárd euróról nem tudom megmondani, hogy ez megfelelő összeg-e. Ugyanakkor, ahogy Viring asszony helyesen mondta, fontos, hogy az alapkutatást és a specializált kutatást az iparral való együttműködésben valósítsák meg. Ezek az én észrevételeim, és nem haladtam meg a két percet. További árnyékelő adók következnek. Damato asszony nincs itt. Kappel asszonyt látom az ENF részéről a teremben, nem ő kiment. Katainen asszonyé a szó akkor, tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Három percet kaptam, hogy kommentáljam. Szeretném megköszönni a lehetőséget. Igen, megismétlem. Köszönöm az ITRE olyan kemény keretet adott nekünk, hogy abszolút támogatnunk kell a csúcskutatást, az innovációkat. A bizottság programja az a Horizon programmal nagyon jó dolog, és most pedig itt ez a Horizon 2020-as program nagyon jó. A öt, az utolsó klaszterrel foglalkoznék, ez pedig eh, a 10 milliárd eurós élelmiszer biztonsági csomag. És eh, szükségünk van ebbe. Az élelmiszer biztonság nem a jövővel függ össze, hanem nyilvánvalóan nagy kihívás a klímaváltozás tekintetében, az élelmiszer gyártás tekintetében, és itt a 10 milliárd eurós beruházás az élelmiszer biztonságba nem igazán túlzott olyan időben, amikor eh, 800 millió ember éhezik a világban. Ugyanúgy, mint hogy a világ eh, táplálkozásának a háromnegyedét igazából csak kb. 20 fajta növényből nyerjük. Tehát eh, ez is eléggé nagy kihívás. Ez a 10 milliárd euró valamennyire elégséges, azonban a mezőgazdaság olyan szektor, ahol sokkal több környezetbarát dolgot lehetne alkalmazni, és igazán sok innovációnak is helye van. Szeretnék rákérdezni, hogy igazából a csúcs kutatás mennyiben foglalkozik az élelmiszerbiztonsággal, és mennyire szeretne segíteni a termelőket, illetve az élelmiszerrel, az élelmiszertermeléssel, élelmiszer biztonsággal foglalkozókat. De nagyon fontos, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, tehát nagyon fontos az, hogy eh, az alapanyagokat is, a nyersanyagokat is visszaforgassuk, a körforgásos gazdaság legyen egy biokörforgásos gazdaság, tehát például azon is el kellene gondolkozni, hogy a műanyagot hogyan lehet helyettesíteni. Aztán itt vannak a vizek, itt vannak a tengerek, az óceánok, és szerintem itt egy holisztikus megközelítést kellene alkalmaznunk, amelybe bevonjuk a belvizeket és a tavakat is. Nagyon fontos, hogy létrehozzuk egyéb programokkal a szinergiákat de ezt már mások is említették. Tehát ebben az utolsó részben utalnék megint a kap céljaira, a kap céljai is megváltoznak, és a kap területén is eléggé sok kutatás zajlik. Remélem, hogy az Agri véleménye megfelelő fülekre talál majd, és hogy a parlament támogatni fogja majd ezt a 10 milliárd eurós beruházást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és igazából csak 10%-kal lépte túl az idejét, és látja, hogy hagytam, hogy bele beszéljen a következő előadónk, felszólalunk, Van Nistelrooy úr. Köszönöm, köszönöm szépen. Örülök, hogy hallunk erről a témáról, és körülök, hogy én is hozzászólhatok a közös céljén kielegításához. Már évek óta együttműködünk, és igazából ami itt a regionális politikában történt, az az, hogy megváltoztattuk ezt a politikát, hiszen ex ante feltételeket alkalmaztunk 7 éve, utána a tagállamok is alkalmazták ezt. Az első és leglényegesebb része, egy 48 milliárd a kutatásra és az innovációra került. Igazából egy csendes forradalom zajlott le ebben az ágazatban. Hiszen tökéletes ez a repülőgép, az Airbus, itt a Horizont Európa tekintetében, de azért tegyük jobbá, hogy jobban működjön. De nézzük meg, hogy most ki minek a tulajdonosa, tehát vannak itt területi dimenziók, vetületek, az egyetemekkel, az iparral, lehet együttműködést szorgalmazni, és lehet specializálódni. Tehát nem lehetünk mindenben, mindenhol jók. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok együtt a partnereikkel döntsék el a lehetőségek közül, hogy a tudomány, innováció és így tovább milyen szegmensére koncentrálnak. És ennek vagyok most az előadója, és azt mondjuk, hogy igen, igent mondunk erre az 5 százalékra, hogy vagy a Horizont Európába kerüljön be, és hogy jobb eredményeket érjen el a tudományos kutatás a régiókban, a városokban és a területi dimenziókban. Tehát nem arról van szó, hogy először Brüsszelbe kell vinni a pénzt, hanem el kell juttatni a forrásokat a regionális területekre, ahol innováció zajlik. Ez pedig a program harmadik része. És az innovációs tanács itt jön be. Itt különféle módokon zajlik ez, és nem értek egyet Henkel úrral, hiszen az innovációnak meg kell adni a lehetőségeket, ez az első megjegyzés. A második megjegyzésem, hogy wow, a nehézség abban mutatkozik meg, hogy a fiatalok elvándorolnak. Lengyelországban a fiatalok 50%-a elment. És oda mennek, ahol eh, a csúcs technológia van. Tehát a győztes mindent visz. Mi pedig eh, a költségvetésünk eh, egy ötödét szánjuk arra, hogy fejlesszük a kutatást, a tudományt, hogy itt maradjanak a fiatalok várjuk ezeket a kihívásokat, és megnézzük, hogy a kiválóság hogyan fejlődik tovább, és hogyan tudjuk majd lefordítani a munkahelyteremtésre is az eredményeket. Köszönöm szépen. Paritás van a többi szakbizottság idő túllépéseivel, hiszen 10%-ban lépik mindenki túl a de egy kumpula natriasszony öné. A szó van időnk, kettő perce van. Figyelmesen hallgattam, amit mondtak. Úgy gondolom, hogy a kiválóság egy ö, olyan dolog, amiről most elég sokat hallottunk, tehát meg kell oldanunk a problémákat, és nem tudjuk a globális problémákat úgy megoldani, hogy ne legyünk a csúcson. És politikailag sem lehetséges az, hogy az embereknek csak beszélünk. Egyetértek azzal, amit hallottunk, hogy igazából megvannak a szolidaritási eszközeink, de az is lényeges, hogyha a csúcson szeretnénk lenni, akkor a globális kihívásokat csak is csúcs tudományjal, csúcs technológiával tudjuk megoldani. Alá kell húznunk, hogy nem elég az a finanszírozás, amit jelenleg kap a terület. És a finn parlamenttel együtt tíz éve megállapítottuk, hogy az nem lehetséges, hogy a tagállamok csökkentik a nemzeti finanszírozásukat, és azt várják Európától, hogy finanszírozon többet. Hát az én kormányzom is ugyanezt tette. Tehát otthon is támogatnunk kell. Hogyha többet akarunk a kutatásból kihozni, akkor többet kell tagállami szinten és európai szinten is finanszíroznunk. Nika úr üzenetét én is magamévá tettem, hogy az emberekkel többet kell beszélnünk. Igen, és itt a Helsinki Egyetemen is kipróbáltuk ezt. Tehát először is célokat kell azonosítani, utána pedig határokon átnyúló tudós csoportokat kell kialakítani, és utána pedig szólnunk kell a politikusokhoz szólnunk kell, azokhoz, akiktől finanszírozást várunk. Nagyon érdekes volt látni, hogy ez hogyan működött. Tehát politikusként, anyaként, hogy hogyan próbálták néhány percen belül azonosítani a problémákat. Tehát igazából tehát ezt az amerikai modellt is alkalmaznám, tehát a fundraising modelljét. Tehát nem lényeg az, hogy jó kutatás legyen, de ezt el is kell terjeszteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki felszólalt, aki jelentkezett, most pedig elérkezett az idő, hogy a második részre rátérjünk, a meghallgatásunk második szakaszára. Ezen szakasz követően pedig a további kérdésekre adunk lehetőséget, és a panel szereplői fognak válaszolni. Most pedig Vini Kolek kap szót. 10 percben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni. És a prezentációmban számos témára ki fogok térni, amelyekről tulajdonképpen az előttem szólók, illetve a vita részvevői már szóltak. Nos, először is konkrétan a Horizon Europe projektről fogok beszélni, én ennek nem vagyok szakértője, az ICD-nek szélesebb körű tevékenysége van korábban Japán, a stb., de azért vannak tanulságok, amelyeket már le tudtunk vonni, amelyeket szeretnék megosztani önökkel, és ezt kontextusnak, háttérnek nevezni. Először is a, az elami hatóságok kapacitása nagyon fontos az innováció irányításában. Pontosan erről van szó a Horizon Europe-ban is, ha jól értettem. A második dolog. Európa képe a világban. A harmadik pedig a governance, az irányítás, illetve a Horizon Europe bizonyos orientációja. Sajnos lehet, hogy nem jól látják a képernyőt. A kutatás szerveztésre az állami költést, kiadásokat mutatja ez a ez az a képernyő az OECD szempontjából, itt látják a válság előtt és utáni helyzetet, azt látják, hogy egy, a vállalkozások befektetése, a zöld vonal, ez tulajdonképpen illetve a narancsága vonal, ez egy kicsit növekszik, hogyha megnézzük, ez volt az OECD, de hogyha megnézzük konkrétan az Európai Uniót, akkor ugyanezt a jelenséget látjuk, stagnálnak az állami kiadások, a vállalkozások kiadása pedig növekednek. Nézzük meg ezt tagállamra, tagállamokra lebontva kiválasztottuk azt az országot, amelynek a kiadásai legmagasabbak, legtöbbet költ a kutatás fejlesztésre. Svédország kivételével minden más tagállam inkább visszaveszi a költéseit ezen a területen, ezt látjuk. Összességében 3-4 százalék ponttal csökken az állam részvétele a kutatás fejlesztési befektetésekben. Tudjuk, hogy a pénz nem minden, de azért mégiscsak van ennek kihatása. Ugye, hogyha nem költünk valamire, akkor ott a kihatásunk, a, a befolyási erőnk is csökken. A technológia, a mesterséges intelligencia is nagyon fontos, és ezeken a területeken az államok, az állami támogatás gyakorlatilag nincsen, nem létező. Az utóbbi tíz évben az egyetemek területéről inkább a vállalkozások területén látjuk ezt, körülbelül 40, 30-40 milliárd e euróról beszélünk globálisan, és tehát az a, mezőg, a mesterséges intelligencia nagyon komoly terület, a világon mindenütt, de az az igazság, hogy a vállalkozások, a vezetők ezen a területen, ők az éllovasok, és tudják önök is, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen vállalkozás található Európában. Tehát felmerül az a kérdés, hogy az államoknak tulajdonképpen mi a szerepe az innováció irányításában talán az adó hitelekről lehet beszélni a kutatásfejlesztés területén, ez valós érv, ez majd, hogy nem az állami közvetlen támogatással egyenértékű, és a statisztikáimban ezek, ez az elem nem szerepel. Azonban nagyon fontos az, hogy itt a kutatásfejlesztés irányába nem avatkozik be ez a fajta támogatási forma. Tehát ez nagyon fontos, az államok a piaci által irányított döntésekben nem avatkoznak bele, de mégiscsak az államok ezáltal, a, a kormányok ezáltal a befolyásokat is elveszítik. Tehát egyre kevesebb a szerepük már ebben. Aztán Európa súlya globálisan összességében csökken, ezt már említettük, Kína ö, majd hogy nem a grafikon tetején található, az USA-val karöltve, Európa pedig a sereghajtók között van, de hogyha megnézzük a számokat is, hogyha megnézzük a keretprogramok számait a, a világ nagy programjaival összehasonlítva, akkor azt látjuk, hogy az USA-ban évi 30 milliárd dollárról beszélünk, amely növekedni fog a jövőben, és még az NSF is, amely csak alapkutatással foglalkozik Amerikában, 6 milliárd dolláros büdzsével rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Horizon Europe nagyon fontos, ez nem apró pénz, de nem kiemelkedő. Ne becsüljük túl ennek a jelentőségét, ennek a potenciálnak a jelentőségét a kutatás és a fejlesztés ösztönzésében globális szinten. Most nézzük meg a további feltételeket a Horizon Europe esetén, hogy mi ne csak a pénzügyi súlyt nézzük meg. Az első dolog, ne csak a kutatásokra fordított ö, költségekre gondoljunk, hanem az egyéb háttérkiadásokra is, tehát a feltételek megteremtésére, és Európában van egy keretprogramunk, és 27 8 piacunk is van a termékek számára, ami természetesen a startupoknak, startupoknak a, a kezdővállalkozásoknak nagyon komoly költséget jelent. Természetesen a nagyvállalkozásoknak ez nem annyira nagy probléma. Amikor elindít indítanak egy kis vállalkozást, akkor ez komoly probléma. Nincs európai tőke piac, különösen ezen a területen, illetve a Brexit-tel ez a helyzet súlyosbodni fog, hiszen London volt az egyik központja ennek a tőkepiacnak. És tudjuk azt is, hogy nincs európai adatpiac vannak törekvések ebben az irányban. Tavaly Tallinnban volt egy csúcs találkozó ennek a témájában. De hogyha megnézzük, hogy még milyen hosszú út áll előttünk Európában, hát ez egy nagyon-nagyon hosszú út. Sok pénzt el lehet költeni, de hogyha nincsenek meg a megfelelő feltételek a magán vagy a közszektorbeli kutatás számára, akkor nem fogunk messzire jutni illetve elhangzott az is, hogy a keretprogramok nehézsége a bonyolultságokban áll, hát nagyon sok célkitűzés van bennük, például a, az egyes ö, célkitűzések relevanciája és a kiválóság. Ezek nem feltétlenül kongruálnak egymással. De meghallottuk azt is, hogy a bevonás és a, és a sokszínűség nagyon fontos, tehát itt eh, van egyfajta politikai adok-veszek, nagyon fontos, hogy egyre több stakeholdert bevonjunk, hogy ha a programokat eh, kiterjesztjük, akkor nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy ezek pénzügyileg mennyire korlátosak, nagyon fontos a tagállami kiadásokat összenőzni. Mint említettem, a keretprogram az állami kiadások 10%-át teszi ki, 90%-a a kormányok kezében van, tehát hogyha a keretprogramban gondolkodunk, akkor valószínűleg nem jutunk nagyon messzire csak ezzel. És végül pedig van egy állandó vita az alapkutatás és az alkalmazott kutatás súlyozása témájában, erről már szó volt korábban is, egy dolgot említenék ennek kapcsán. Ez az úgynevezett ö, ö, Pasteur négyzet tehát ez arról van szó ebben a négyzetben, hogy az alapkutatás és az alkalmazott kutatás között nem feltétlenül van ellentmondás, hiszen az egyiknek szüksége van a másikra közép, rövid távon, középtávon. De a kiválóság mindig a kult szó, de az alapkutatást a célkitűzésekbe is be lehet ágyazni, hogyha, befektet, hogyha hosszú távon kiható befektetésekben gondolkodunk, akkor ne legyenek rövid távú célkitűzéseink tehát az alapkutatás nagyon fontos ebben a programban, és ez a zárszavam. Tehát, hogyha egy program hatékonyságát szeretnénk emelni, akkor kiegészítő intézkedésekre van szükség, koherenciára és partneri együttműködésekre az egyes tagállami programok között és a vállalkozások között, illetve az alapkutatást bele kell venni a program szívébe. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Köszönöm szépen Gelek úrnak. Az utolsó előadónk Janusz Bujnicki professzor, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ITRE tagok! Mindenek előtt a vitában felmerült kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy hol találjuk az európai állampolgár helyét a tudomány, befektetés, innováció és üzlet körforgásában. A tudományos újdonságokról az EU rendszeresen beszámol, rendszeresen utal rá, hogy a tudósok elvégezték a munkájukat, lehet, hogy a politikusoknak kell ezután e, cselekedniük. A kérdés az, hogy a tudományos bizonyítékok, a tudományos e, tanácsok alapján miként tudnak eljárni a politikusok. A Horizon Europe-pal kapcsolatban, mint aktív e, kutató, hadd mondjam el, hogy nagyon fontos a célkitűzések és a partnerségek megfelelő meghatározása. Csak hogyha megfelelően meghatároztuk ezt, akkor alakítható ki a megfelelő folyamat, az összes érintettet be kell vonni, és mindenkinek együtt kell működni a kezetektől fogva ebben a folyamatban a kutató közösségnek a civil társadalomnak, tagállamnak, mindenkinek részt kell vennie a teljes kapacitásával. Nagyon fontos kérdés, hogy mikor, hol és hogyan kontribuálhatnak ezek a résztvevők, szerepvállalók. Kiegészítén tenném a már elhangzott észrevételeket azzal, hogy a célkitűzéseket a kollaboratív projektekre kell alapozni, és semmilyen partnert nem szabad eleve kizárni ebből. A globális és nagy európai kihívások miatt az alapkutatásnak teljes jogú szerepet kell kapnia. A partnerségek, különösen az intézményesített partnerségek csak akkor szerepelhetnek, hogyha egyértelműen európai hozzáadott értékük van. Tehát a nagy témákkal kell, hogy foglalkozzanak, és átfogóan kell, hogy foglalkozzanak velük, úgyhogy mindenkire ö, kiterjed a folyamat. Ami az eszközöket illeti, a kutatási támogatás vagy grant a fő eszköz, Mind a három pillérben a nyitott tudományban, a globális kihívásoknál és ipari versenyképességnél és a nyílt innovációnál is szerepelnie kell minden pillérnek támogatnia kell az alapkutatást, nem csak az ERC-nek. A jó kutatást támogatni kell egyszerűen. A kettes pillér pedig úgy kell megvalósítani, hogy kollaboratív kutatási projektekre írunk ki pályázatokat. egytől nyolcig a TRL szinteken. A kilences valószínűleg már a piaci kész termék szintje. Nagyon fontos a grantok odaítélésének folyamatában az egyszerűsítés, a Horizon Europe új normákat kell, hogy megvalósítson az egyszerűsítésben, a mm, fontos kutatásoknál, amelyek sürgősek, gyorsabb eljárásokat kell beindítani a társadalom igényeinek megfelelően. Igazából egy dologról szeretnék bővebben beszélni, hogyan lehet a kutatásfejlesztési szakadékot bezárni Európában? Nagyon fontos a kiválóság megosztása. Én inkább úgy mondom ezt, hogy a részvétel kiszélesítése, kibővítése. Talán a legfontosabb mondandóm, amit szeretnék átadni, hogy a bővítés országaiban, az EU13-ban is van kiválóság. A kiválósági hálózatok azonban viszonylag zártak, úgy tűnik, hogy nem akarják őket kiterjeszteni új tagokra. Fontos, hogy a meglévő kiválósági hálózatok megnyíljanak mások részvétele előtt. Fontos, hogy a kiválóság soha ne kerüljön kirekesztésre. Az egész rendszert így kell működtetni. Nyilván a jelenlegi bővítésre vonatkozó fellépések helyesek, a kiterjesztésre, ha több pénzt adunk, az is helyes, de a szélesebb körű részvételt horizontális mm, szempontként kell kezelni a programban, és nem olyan mechanizmusként, ahol egyfajta gettót hoznánk létre bizonyos országok számára a pénz koncentrálása érdekében. Ez mm, helytelen. Nagyon fontos a konkrét célok meghatározása. Például politikai megállapodás alapján lehet a célok elérését előmozdítani. A jelenlegi részvétel 4%-át 10%-ra kellene növelni. Az egész programban egyértelmű célként kell, hogy szerepeljen, hogy a célok mennyiben teljesülnek. Tehát a célokat teljesíteni kell. Egyetértek az előttem szólókkal, a konzorciumokat ösztönözni kell a résztvevő körének kibővítésére. Úgy gondolom, hogy a kritérium a kiválóságon kell, hogy alapuljon, de úgy gondolom, hogy a kiválasztásnál módosítani lehet oly módon, hogy preferáljuk a bővítést. Tehát kiválóság és inkluzív jelleg egyszerre valósulna meg. A meglévő jelenlegi programok már jelezték, már bizonyították, hogy az ilyenfajta ösztönzés tényleg bővíti a résztvevők körét, tehát bizonyos mechanizmusok jól működtek, ezeket meg kell erősíteni. Azzal folytatnám, hogy hogyan lehet a kiválóságot megosztani, és hogyan lehet bővíteni a részvételt. Természetesen a szinergiákra kell alapozni, ugyanakkor megvan a veszélye annak, hogy párhuzamos finanszírozási rendszer jön létre a Horizon Europe mellett, egyfajta Horizon B a strukturális alapokból. Azt gondolom, hogy ez veszélyeket hordoz magában. Az előttem szólók már használták a kannibalizáció kifejezést, úgy gondolom, hogy az összes jó, már bevezetett mechanizmust veszélybe sodorhatja egy ilyen kannibalizáció a strukturális alapok régiónként működnek, a Horizon Europe viszont országonként, és fontos ez a különbségtétel. A szinergiák megerősítésénél nem szabad összekeverni a dolgokat, az nem segít, és nem javít a versenyképességben sem. Jó ösztönzésre, ösztönzőkre van szükség, a kollaboráció és a kiválóság érdekében a kibővítést, a Horizon 2020-as jelzőszámok alapján kell megvalósítani. A Horizon Europe szabályai alapján kell a kiválósági minősítést megadni nagyon alapos tervezésre, programkészítésre van szükség. Több aspektussal is szeretnék még foglalkozni, amelyek most vetődtek fel. Egyrészt a kutatók finanszírozásával. Nyilván nagyon nagy a szakadék az érzékelhető hatásokhoz képest, de ennek nincs köze a reál kiválósághoz. Új mechanizmust kell bevezetni annak érdekében, hogy a bővítés államaiban az intézmények ne csak Európában, hanem az egész világon versenyképesebbek lehessenek. Tehát olyan mechanizmusokat kell bevezetni, amelyek a plafonokat másként állapítják meg, attól függően, hogy már kiválóságot jelente egy központ, vagy pedig arra törekszik, hogy ezt elérje. Elnök, köszönöm szépen, hogy tartotta az időt, most következnek újra az előadók. Szeretném megkérdezni Danika urat, hogy van-e észrevétele a második körhöz. Köszönöm szépen az előadóknak. jegyzeteltem, és hallottam, hogy nagyon jól hangsúlyozták itt a kiváló kritériumokat, hogy, hogy mi az excellencia, a kiválóság, és hogyan lehet terjeszteni, bővíteni. Most az előző felszólalás alapján mondanék valamit. Tehát mi is az, hogy nincs elég pénzünk. Most tisztázunk dolgokat. Tehát itt az együttműködés nem kérdőjelezzük meg. Tehát hallottunk ilyen elképzeléseket, hogy, hogy mi segítsük Kínát. Tehát Igazából nagyon sok az EU-n kívüli munka Kínában zajlik. Igen, tehát Kínában sok intézmény van, sokan kutatnak. A kérdésem az, hogy mi történik az ösztöndíj után? Tehát igazából a kínai gazdaságot növeljük. És itt mindenki feltette a kérdés, hogy hol is van az EU, és hogy hol van a globális verseny. Legyenek világos szabályok, tudjuk, hogy hova megy a pénz, és nagyon fontos az, hogy bizonyos kritériumokat is bevezessünk. Tehát, hogyha vannak PhD ösztöndíjak az egyetemeken, vagy bárhol, Tehát szerintem, hogyha valaki PhD ösztöndíjat kap, akkor dolgozon azon az egyetemen, ahol ezt megkapta. Hiszen ha nem, akkor nulla hozzájárulást tettünk az európai kutatáshoz, az európai kutatás felemeléséhez, és az Európai Unió megint lejjebb kerül a globális versenyben. Tehát itt mindenképpen kellenek olyan döntéshozók, olyan kiértékelők, Én olyan országból jövök, ahol a Horizont 2020 nettó befizetőjeként működünk. A donor országok pedig kijelenthetik, hogy igen, ez a mi pénzünk, és feltételei vannak a pénz felhasználásának. Ugyanezt mondjuk mi is. Tehát, hogyha donorországunk vagyunk, akkor igenis legyen beleszólásunk abba, hogy a vezető tudósaink is ott legyenek a, a válogató bizottságokban. Különben egy nagyon nagy kérdőjel marad. Tehát ez egy közmeghallgatás, nem akarnék konkrét példákat említeni. Én azt szeretném mondani, hogy világossá kell tennünk, hogy megfelelő kritériumokat hozzunk létre, és hogy ezeken a kritériumokon alapuljanak a döntéseink. Tehát például az AIC tekintetében is azt mondanám, hogy itt hiányzik egy pont, tehát nincs megfelelő jogi hátterem ahhoz, hogy ezt megfelelően értelmezzem. De igazából az AIC siker a 30 százalék. Tehát ez pedig egy nagy hiba lenne, hiszen az Európai Számvevőszék majd megkérdezi, hogy hol van ez a százalékos sikerhányados. Tehát, hogy tisztázzuk, hogy hol vagyunk. Tehát nagyon sok árnyék előadói találkozó lesz, és nagyon sok időnk van, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk jó jelentést létrehozni. Jó kutatókra van szükségünk. És akkor minden jó lesz. És még egy dolog, a kulcs az európai tagállamok kezében van. Tehát igazából ne a társult országokra hagyjuk ezt. Tehát itt nagyon fontos, hogy a tagállam kezében legyen a döntés. Tehát itt van az Európai Unió 28 tagállama plusz Norvégia és Svájc. Nagyon fontos témát említett meg, hiszen nem csak a tudósok, de a egyetemet elhagyó kiképzett emberek is önként elmennek. Kiképezzük őket, például a Cseh Köztársaságban, németeket, osztrákokat, tehát profitálnak például a orvos képzésből, és igazából az országom egy harmada. Tehát a képzetek egy harmada elhagyja az országot. Tehát itt nem csak a tudósokról van szó, hanem az egyetemen képzett emberekről. Éler úr egy kicsit késett, de most átadnám a szót Cabezon Ruiz asszonynak, aki árnyék előadója a témának az SND részéről. Tehát átadom a szót. Parancsol. Bueno, pues si me da la palabra de nuevo, aprovecho. Köszönöm szépen. Még egyszer kértem szót, és eh, több eh, pontot szeretnék kiemelni. Először is a nemek közötti egyenlőség, eh, a Horizon 2020-ban bizonyos ajánlások is szerepeltek, ezek nem voltak ugye kötelező érvényűek, de mégiscsak szerepeltek ebben. Ezen ajánlások eredményeképpen több nőt sikerült bevonni ebbe a folyamatba, de ez még nem elégséges, nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a munkát, és világosan meg kell ezt fogalmazni a Horizon Europe-ban is. Nem csak a nők részvételi arányát kell növelni, hanem a megfelelő tanulmányokat is figyelembe kell venni, a szociális kihatásokat is figyelembe kell venni a projektjeinkben, illetve a két nem különálló szerepét és tanulmányoznunk kell, nem szabad, hogy a tudomány az, a nemek közötti egyensúlytalansághoz járuljon hozzá, hanem ellenkezőleg. Nagyon fontos tehát hogy ezen programoknál a nemek egyensúlyát is figyelembe vegyük. És elhangzott már az is, hogy a gazdasági válság időszakában egyre kevesebb volt az innováció, a fejlesztés egyre kevesebb volt a pénz, megnyírbálták a költségvetéseket, és most egyértelmű hiányok tapasztalhatók. Ez a következő gondolataim meg kell találni a megfelelő mechanizmusokat annak érdekében, hogy a tagállamok igenis kiegészítsék a költségvetést ebben a projektben, Európai Uniós szinten nem válthatjuk fel a tagállami hozzájárulásokat. Elképzelhető az is, hogy a kutatásba és a fejlesztésbe a befektetések nem lesznek gyümölcsözőek, hiszen óriási hiányok tapasztalhatók a tagállamokban. Nagyon fontos tehát, hogy értelmes beruházásokat lássunk a tagállamokban közép és hosszú távon. Aztán, ami a szinergiákat illeti, ebben a programban nem engedhetjük meg magunknak azt a luxus, hogy ne legyünk hatékonyak, nagyon világosan meg kell keresnünk a példákat, a szinergiák példáit, forgatókönyveit kell keresnünk, konkrét perspektívákkal, célkitűzésekkel. Hogyha ezt elmulasztjuk, akkor végső soron egyszerűen nem használjuk ki a lehetőségeinket. Emellett fontos, hogy olyan projekteket indítsunk útjára, amelyek a valós szinergiákon alapulnak. Köszönöm szépen. A következő sorban Béring asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr néhány megjegyzésem, gondolatom lenne ehhez a témához, amelyről eddig még nem szóltunk, de nagyon fontos szerintem, mégpedig az idő tényező. Itt a parlamentben meg kell egyeznünk, és a tanács és a bizottság is utánunk jönnek a sorban, tehát meg közös nevezőre kell jutnunk, hogy ne keletkezzenek hézagok, szakadékok, hogy ne legyen olyan időpont, amikor egyszerűen azt látjuk, hogy nincs finanszírozás bizonyos projektekre. Nagyon fontos tehát, hogy összehangoltan dolgozunk, hogy a tudomány is ilyen formában fejlődhessen, ne álljon le ez a folyamat, mivel nincs meg a finanszírozás, és hogy ilyen formában egyszerűen világszerte lemaradunk ugyanis az nagyon sajnálatos lenne. Aztán a második megjegyzésem nagyon fontos, hogy a polgárokat bevonjuk ebbe a folyamatba. Szeretnék utalni arra, hogy a 751 képviselőt a polgárok választották, tehát minket választottak a saját képviseletükre a polgárok Európában. Korábban is parlamenti képviselő voltam, csak nem itt, ugye ott is eh, hát demokratikusan választottak engem. Ebben a szóban forgó projektben kutatásfejlesztésről szó van, de munkahelyteremtésekről is, és ezek a munkahelyteremtések igen, és a polgárok javát szolgálják. Minden beruházott euró ebben a projektben 11 eurót generál a gazdaságban, és ez a polgárok eh, javát szolgálja aztán beszélünk még az egészségről, mint téma körről, és ez is konkrétan a polgárokat érintő téma. A kommunikáció területe is rendkívül releváns. Egyszerűen kell kommunikálni a polgárokkal, hogy mindenki, a marinéni is értse, hogy miről van szó. A tudományos eredmények ugyanis nem érdeklik a polgárokat. Mm, tisztában kell lenni mindenkinek azzal, hogy mik az eredmények, röviden és velősen kell ezeket az eredményeket megmagyarázni a polgároknak. Ennél többre nincs is szükség, erre kérnek minket a polgárok, a bizottságtól, a parlamenttől, de a tudósoktól is. Hogy a tudósok egyszerűen magyarázzák el, hogy mit csinálnak, mi a témájuk, mi a kutatási témájuk, és akkor jobban értik a polgárok őket is. Very much. Köszönöm szépen az észrevételeit. Most pedig az enyém a szó. Többen megkérdezték már tőlem, hogy hogyan lehet a kutatásokban egyszerre biztosítani egyfelől a nyitottságot, másrészt pedig hogyan lehet arról gondoskodni, hogy jó helyre kerüljön a pénz, és legyen európai hozzáadott érték az európaiak számára, és nem mások számára. Katainen asszony a második körhöz nem akar. Jó. Van-e bárki más, aki szeretne kérdést feltenni? Úgy látom, hogy nincs. Akkor most visszaadnám a szót a panel résztvevőinek. Ha megtennék, akkor fordított sorrendben haladjunk most, és Vandenberg úr zárja majd. Tessék, akkor öné a szó. Köszönöm szépen a szinergiára és a strukturális alapokra, illetve a bővítésre vonatkozó kérdéssel kezdeném. Az egyik probléma a kiválósági és inkluzív vagy befogadási szempontot egyaránt felvállaló programokkal az, hogy csak öt évig biztosították azt, hogy a kutatók felkeressék a bővítés országait. Hm, kiváló tudósok akiket nyitott versenyen választanak ki, továbbra is felvetik ezt a kérdést. Az egyik lehetőség a szinergiára az lenne, hogy más alapokat is igénybe lehessen venni, például a strukturális alapokat, a kiválasztott sikeres projektek továbbvitelére a annak érdekében, hogy ne egymással versenyezzenek, és hogy ne húzzanak le egy-egy projektet a listáról azzal, hogy azt úgyis finanszírozzák a strukturális alapokból. Köszönöm. Nagyon gyorsan a kiválóságról, ugye a kiválóságot állandóan emlegetjük ebben a, az összefüggésben az OECD-ben próbáljuk kibővíteni ennek az értelmét, de általában arról van szó, hogy a pénznek legjobban megfelelő projektet választják ki. Egyéni kutatói szinten megvalósuló vagy vizsgált kiválóságról van szó kollektív szintű kiválósággal kellene foglalkozni. A kiváló kutatási portfólió az nem feltétlenül kiváló egyéni kutatási projektekből áll. Jól dokumentált tendencia, hogy minden kutató ugyanazt keresi, óriási a koncentráció, nagyon sok oknál fogva a kiadványok ára, közzététel ára, nagyon sok kérdést, aspektus figyelmen kívül hagynak a kutatói közösségek is, a sokszínűség hiánya, a konformitás tendenciája, hiszen a társaink értékelnek bennünket, aztán a kutatói populáció sokszínűségének hiánya, nemi, kori szempontból, stb. Tehát a kollektív társadalmi portfólió szintjén kellene a kiválóságot értékelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szabine asszony. Önél szó. Nagyon szépen köszönöm. Néhány témát szeretnék megragadni, de hát a kiválóság, a kiválóság igazából minden középpontjában van. Hiszen az alkalmazott tudományra ugyanúgy vonatkozik, mint amennyire ez szükséges az alapkutatás tekintetében is. Hiszen az, a kiválóság egy alapelv, és igazából mindenben benne kell, hogy legyen, amit teszünk. Tehát állandóan visszatérünk erre a vitára, alapkutatás, alkalmazott kutatás, alkalmazás, bemutatás. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mindezek a dolgok ugyanannak a közös értékláncnak a részei. Tehát ez az értéklánc része. Tehát mind, mind benne kell, hogy legyen. És nagyon sokáig beszéltünk itt az innovációs foghírról Európában, az innovációs szakadékról. Igazából az egyetlen megoldás, és minden sikeres innovációs rendszer azt mutatja, hogy minél jobban együttműködnek a különféle szereplők, annál sikeresebbek leszünk. És ezt kell elérnünk. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezt a technológiai láncot szeretnénk bemutatni a többéves pénzügyi keretben, hogy ott is az össz, a pénz, többéves pénzügyi keret összes fejezetében tükröződjön. Vannak már nagyon jó példák, amelyek például illenek a strukturális alapokhoz, vagy egyebekhez. Tehát volt egy költségvetés kapcsolatos kérdés is. Most a kritikus tömegről van szó. Tehát meg kell oldanunk, hogy összehozzuk az erőket, hogy egyesítsük az erőket. Tehát az ipar, a tagállamok, a strukturális alapok és a strukturális alapok már nagyon sok keretprogramban sok évig jelen volt. Most szeretnénk őket összehozni keretprogramokkal, tehát igazából ez még nem sikerült, pragmatikus hatékony módon, ez pedig szerintem nagyon fontos. A sebesség, az idő is már említésre került, és példákat kértek tőlem, tehát szerintem mindenképpen be kell mutatnunk nagyon pontos menetrendeket, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát alkalmazni, a bizottság asztalán már ott van a javaslat. És nagyon fontos az, hogy az adat tekintetében is B2B üzlet üzlethez legyen. A klímaváltozásról is szó volt, hogy mit lehet tenni a klímaváltozás tekintetében, tehát szerintem itt nagyon sok kutatás folyik és itt ezeket egyszerűen alkalmazni kell a PPP tekintetében. A PPP-ben rengeteg technológia van, az energiahatékonyság például. És ez közvetlenül is összefügg a klímaváltozással. Tehát nagyon fontos az, hogy alkalmazzuk és bemutassuk a dolgokat. Egy utolsó megjegyzésem van Kínához. Szerintem eléggé világossá tettem, hogy Kína nagyon összpontosított, tudatos stratégiát követ, és amíg nincsen kölcsönösség Kínával kapcsolatban, addig ne legyünk naívak. És igenis tudomásul kell vennünk, illetve Európában a saját erőnkre kell koncentrálnunk. Köszönöm. Köszönöm, hölgyem. És most Palmovszki úr kapszott, köszönöm szépen. Én Éler úr megjegyzéseihez csatlakoznék, és szeretném hangsúlyozni, hogy az európai egyetemek igenis egy hangon szóltak. De a bizottság eh, Horizont Európa publikációja előtt már a parlamenthez fordultunk a nyári szünet előtt, és igazából 13 egyetem alapkutatással foglalkozó egyetemek jöttek elő a, a tapasztalataikkal. Tehát egy hangon beszéltünk, és eléggé hangosan beszéltünk, mivel igazából teljes mértékben egyetértünk éle Rúrral, hogy nagyon fontos az, hogy a parlament, a bizottság, de a tanács is együttműködjön megfelelő módon, hogy az európai tudománynak megadja azt a helyet, amire szüksége van Európán belül és igazából engem még nem vádoltak. És most azt azzal érveltem, hogy az egész programban legyen egy stratégiai célunk. És igazából nem látom az okát, hogy miért ne legyen a Horizont Európában ilyen cél, és az ambíciónkról van szó azon ambíciónkról van szó, amit most szeretnék elérni. És igazából az Európai Parlamentnek van választási lehetősége, de azt szeretnénk minnyáján, hogyha a költségvetés nagyobb lenne, és teljes mértékben támogatjuk a parlament folyamatos fáradozásait, hogy ide több forrás jusson. Hiszen döntenünk kell, és szerintem lehetséges a költségvetés különböző részei között egyensúlyt létrehozni. Azonban a kulcs számunkra az, hogy a társadalomtudományok is bekerüljenek az egész programon, hogy integráljuk a társadalomtudományokat is. Az alapkérdés az az, hogy ezt hogy tudjuk a legjobban elérni. És ez a kérdés is a parlament előtt van, és ezért vetettem fel ezt a kérdést. Az értékek tekintetében, most visszatérek erre a pontra, de az IPCC itt nem csak riadót keltett a klímaváltozás előrehaladása miatt, hanem igazából válaszolni kell erre a témára, és nagyon fontos az, Thomas Tuckerson a Berni Egyetemről nagyon sok együttműködési projektet mutatott be amelyet például a bizottság is támogatott. És nagyon lényeges az, hogy a bizottság itt mit csinált. És látjuk, hogy rengeteg minden zajlik a klímatudományok terén. Ezt el kell ismernünk. Egy Egyidejileg pedig még egy dolgot megjegyzett, és pedig az IPCC jelentésben azt olvashattuk, hogy tágul a szakadék a politika és az IPCC között. És ez most vissza-vissza az értékek területére. Tehát tényleg érdekelt és teljes mértékben támogatom eh, ezeket a prezentációkat, amelyek bemutatják, hogy milyen változások eh, zajlanak a társadalomban és a gazdaságban. Tehát ne, ne vigyük, ragadjuk magunkkal a polgárainkat. Tényleg eh, aggódom, tényleg félek, hogy a polgárok nem értik hogy hogyan változik a környezet, és hogy egyre gyorsabban változik a környezet. És hogy igazából a teljes tudást is a probléma köré kell csoportosítani. Végezetül nagyon sokat hallottunk a szinergiákról, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ICEF célkitűzése definitív célkitűzése az, hogy csökkentsük az EU 13 és az EU többi tagja közötti szakadékot, a jól teljesítő és a kevésbé jól teljesítő közül. A kiválóság alapja a kutatás és a tudomány. Meg vagyok győződve róla, hogy tényleg létezik potenciál arra, hogy megtaláljuk a kivezető utat. Ez nem csak a horizontra vonatkozik, az összes egyéb eszközön el kell gondolkozni a strukturális és a regionális alapokban, amelyek segíthetik a kutatókat. Végezetül pedig, most pedig Moedas biztost idézem, nem is az a lényeg, hogy mit mondott, hanem hogy hol. Tíz napja mondta az Európai Technológiai Fórumon Katowicében az innovációra koncentráltak a fórumon, és azt mondta, hogy az alap tudománynak kell Európa jövőjét képeznie. Nagyon szépen mondta ezt, de igazából nem gondolom, hogy itt az alap és az alkalmazott tudomány és az innováció között szakadék lenne. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, hiszen nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő nagy dolog. Éppen ezért szükségünk van erre a horizontra, és teljes mértékben támogatom. És megjegyzéseimben számos területet említettem, ahol az az érzésem van, hogy több támogatásra van szükség. Köszönöm. Well, thank you very much. I would like to... Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőit kérdezem. A szakpolitika fejlesztési és koordinációs igazgató úrhoz fordulok, Vandenberge úrhoz. Kérem, tegye meg a záró megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szokatlan, hogy a bizottságnak van utolsó szava, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés ez a számomra. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon érdekes volt ez a meghallgatás, nagyon sokat tanultam ismét. Például megtanultam azt, hogy a Horizon projekt egy kicsi nagy program, nagynak néz ki a finanszírozásban, a költségvetés szempontjából, de inkább kicsi, és Dominik Kolek nagyon világosan felmutatta, hogy miért. Nagyon-nagyon nagy az elvárás nagyon sokaktól, ezen program kapcsán, és természetesen a világot nem tudjuk megváltani, bármilyen nagy vagy kicsi problémáról beszéljünk is, de azt hiszem, hogy mit szeretünk volna előnyben részesíteni, ugye ez a kérdés. A lehető legnagyobb kihatást szeretnénk elérni mind a gazdaságra, mind a társadalmakra, tehát a szociális és a gazdasági behatásra koncentrálunk a Horizon Europe kapcsán. Először is tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy konkrétan mi a célunk, milyen hatást szeretnénk elérni, milyen befolyást, és nem pedig az a kérdés elsősorban, hogy ki kapja meg a pénzt, melyik tudomány ág, inkább a KKV-k, vagy inkább a nagyvállalkozások, inkább ez vagy az kapja meg a pénzt Európában. Nem, nem ez az első kérdés, és megint csak Dominik szavaihoz kapcsolódnék, e, a lehető egyre fontosabb az, hogy e, a kínaiakat kövessünk, tehát stratégiaiban kell gondolkodnunk, nem arról van szó, hogy itt a pénz, gyertek érte, hanem az irányt kellene megadnunk magunknak, azt a kérdést kell feltennünk, hogy mit akarunk elérni ezen európai szempontból alapvető fontosságú programban. Tehát a finanszírozásból a befektetés irányába mozdulunk el, amely már egyetemen arról szól, hogy igenis befolyásolással szeretnénk bírni az állampolgárokra, a gazdaságokra, a társadalmakra, és természetesen az állampolgárok kérdése sokkal szélesebb értelmű, mint az egyes projektek hatásköre. Ez azt jelenti, alapvetően, hogy, egy fent, hogy a fenntartható fejlesztési célokat, fejlődési célokat szeretnénk elérni, és az a cél, hogy az európai versenyképességünk megvalósuljon, de a világban a fenntartható fejlődési törekvéseink is összhangban legyenek a többi célral. Ezért fontos a szisztemikus, a rendszer szintű megközelítés, ezért nem szektorokban vagy tudomány ágakban gondolkodunk, Bizonyos kutatói közösségek számára ugyanis ez elidegenítő hatású is lehet, e, ez az, ugyanis ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül ismerik fel magukat ezek a közösségek ezen programokban. A Horizon 2020-hoz hasonlóan bevonjuk a polgárokat is a, ezen projektek megoldások megformálására, és ezért a a missziók, vagyis a feladatok koncepcióját is bevezettük. Ez azt jelenti, hogy nem a, nem a brüsszeli bürokraták fogják ezeket a feladatokat rögzíteni, hanem az európai polgárok, és aztán a stakeholderek, a polgárokkal közösen fogják ezeket a terveket kialakítani az alkalmazott és az alapkutatás alapján a feladatok elvégzésében és nagyon fontos a polgárok tudományos tevékenységének a bevonása is. A polgárokat, tehát a polgárok felé fordulunk. Flandriából származik a múlt havi legjobb példa, 20 ezer család részvételével történt az Antwerpeni Egyetemen egy projekt. Ezek a családok a levegő minőségét mérték, Ezáltal hozzájárultak az Antwerpeni Egyetem tudományos eredményeihez, és ezt az egyetem nagyon láthatóvá tette a médiákon keresztül. Ez jó volt a, kutató, a kutatóknak, a tudománynak és a társadalomnak is, és nagyon jó volt a kommunikáció is ennek a projektnek. Ezért mindenkit arra ösztönzők, hogy ne állítsa fel a tudom, a, a technológia vagy a nem technológia ellentét párt, ne így gondolkozzon, mit szeretnénk elérni érdemben a programmal, az, hogy a transformatív innovációba fektessünk bele, tehát itt nem egy projektről van szó, hanem számos projektről, amelyek együttműködnek, hogy ilyen formában a fenntartható fejlődést megvalósíthassuk, hogy megfeleljünk azon polgárok elvárásainak, amelyek egyre erősödnek, az IPCC jelentés követően még erősebbek lettek, hogy az éghajlatváltozás kihívásának meg tudjuk felelni. Ezt nem egy projekttel tudjuk majd elérni, hanem számos projekten keresztül ívelően, és ezért fontos az, hogy ne izoláltan kezeljük az egyes technológiákat, szektorokat, tudományágakat, hanem együttesen, és jut eszembe, azt gondolom, hogy a tudományos vezetés, vezető szerep, és itt teljes mértékben értek Halicska asszonynal, fogja meghatározni Európa szerepét a jövőben. Nem arról van szó, hogy beszéljünk a technológiákról, a nyerő technológiákról, hanem igenis be kell ruháznunk, és ilyen formában kell biztosítani azt, hogy a többiek folytatják és követik a példánkat. Azt gondolom, hogy egy kicsit túlságosan rövidre fognám a mondandómat, hogyha azt mondanám, hogy hogyha itt azt mondanám, hogy csökkentjük a költségvetést, ez nem igaz, ugyanis növeljük a ráfordításainkat az IPCC programban, és általánosságban nem szeretnénk ellentétpárt felállítani az alap és a, az alkalmazott kutatás között. Tudom, hogy nagyon sokan hajlamosak erre, de a Horizon 2020-hoz hasonlóan úgy gondoljuk, hogy itt sem szerencsés ez az ellentét ellentétes gondolkodás. Egyszerűen azt kell megvizsgálni, hogy a kutatók vannak-e vezető szerepben, a társadalom vagy a befektetők, az, hogy alapkutatás vagy alkalmazott tudomány, mindegyikre szükségünk van. Még néhány pont, és az elejé zárnám, elnök úr, természetesen a kiválóság terjesztése, megosztása, ez is nagyon fontos célunk, ez egy komoly kihívás, és erre szükség is van hogy ezzel foglalkozzunk, ezért javasoltuk azt, hogy a a Horizon Europe be, bevaló részvétel körét kiterjesszük, a kiválóságot terjesszük, ezt mi így hívjuk, tehát így új perspektívák nyílnak az újonnan érkezettek számára is, a kiválóság pecséten is dolgozunk, egyre jobban rugalmasítva, fejlesztve azt, illetve nagyon fontos, hogy a többi programa megteremtsük a szinergiákat, az intelligens szakosodási stratégiákhoz is kapcsolódunk, és azt hiszem, hogy általános konszenzusunk van a tekintetben, hogy az excellencia, a kiválóság legyen az alapkritérium ebben a programban, és a kiválóság, kihangsúlyozom, ez nem egy, egy, egy Isten ajándéka, hanem minden alkalommal meg kell küzdeni ezért a kiválóságért minden nap újabb és újabb feladatokkal, és szeretném elmondani, hogy számos Nobel-díjas beadványát elutasítottam a múltban, a szabályos értékelési rendszeren belül, és ezzel, erre büszkék vagyunk. Ezt minden alkalommal ki is hangsúlyozzuk, ugyanis szükség van arra, hogy ezek a hálózatok, ezek a már létező hálózatok megnyíljanak, és mi állunk az élen a megoldás keresésében, a kiválóságnak kell megmaradnia folyamatosan a kulszónak, és az elnök úr tette föl ezt a kérdést, hogy hogyan lehet nyitottaknak maradnunk egyúttal, viszont a kiválóságot is hogyan lehet fenntartanunk a kutatásban és a befektetésben. Most ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy minden szinten, regionális, tagállami és európai szinten is a keretfeltételeket javítsuk, vagyis a kutatás igenis legyen vonzó, maradjon vonzó, hogy a fejlesztők befektetési lehetőségeket kapjanak, és profitálhassanak ezekből a befektetéseikből. És biztosítatom önöket, hogy ilyen formában Európát vonzó helyé, helyé tehetjük mindannyiunk számára. És most zárszóként, elnök úr, köszönöm szépen, hogy hogy ilyen nagyvonalúan ennyi időt kaptam az elnök úrtól. Eller úr kérdezett, kérdezte Henicska asszonytól azt, hogy Európa, az Európai Uniót mit tesz vezetővé, mit teszi vezetővé a világban. A gyorsaság, a, a, az egész cselekvényeinknek a kihatása, és ami a gyorsaságot illeti, az azt jelenti, hogy gyorsan kell megegyeznünk. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxus, hogy a Horizon 20 és a Horizon Europe között hézak keletkezzen. Ami pedig a költségvetés mértékét, a scale-t illeti, ez, ez egy szerény költségvetés, de ez alá már nem mehetünk semmiképpen, és ami az egésznek a kihatását, a terjedelmét illeti, minden technológiát be kell vonni, minden szektort és mindenkit be kell vonni a társadalomban és a gazdasági szereplők közül annak érdekében, hogy ez a program sikeres legyen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az észrevételeit. Éler úr, az előadónk több záró megjegyzést is szeretne tenni. Nem, hát látom, hogy már készülődnek a kollégák, nem húznám az időt, csak arra bátorítanám önöket ennek az eszmecserének a végén, hogy segítsenek nekünk egy kicsit. Fél óráig azért voltam távol, mert hivatalosan tájékoztattak bennünket, hogy a tanács fellépése miatt nem tudjuk az idén megkezdeni a tárgyalásokat. A következő parlament az új bizottság felállása után tud majd egyeztetni, tehát 2020 végéig el fog tartani a folyamat Nagyon sokféle ambíciót említettek attól függően, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a programot, és miként akarjuk korlátozni vagy kiterjeszteni a hatáját. Az egyértelmű, hogy a világ folyamatosan változik, és nagy a verseny a világban. Az emberek most már nincsenek oda kötve, ahol születtek, már az országuk, a kontinensük sem adott feltétlenül. Nyilvánvaló, hogy ebben a versenyhelyzetben könnyen veszíthetünk, a jogalapot is megváltoztatták. Ennek a parlamentnek az az egyértelmű közös ambíciója, hogy annyi pénzt szerezzünk, ami először is életszerű és jogilag megállja a helyét. Tisztában kell lenni vele, hogy a Brexit utáni helyzet nem lesz nagyon jó. Hogyha a bizottság ambíciózus javaslatot tett, és egyik intézmény sem kérdőjelezte meg elvi alapon azt, és 2020 után is folytathatják a konzorciumok a munkájukat, akkor a Brexit utáni Európa más megítélés alá esik majd. A kutatásnál az a lényeg, hogy a demokrácia hiányában sokkal hatékonyabb a döntéshozatal. A demokratikus prosperitás keretében viszont az emberek hozzák a döntéseket. A programokról hozott döntéseknél az a kérdés, hogy a költségvetése a fontosabb, vagy pedig az, hogy milyen szükségletet kell betöltenie a kutatásnak a bosszantóan lassú eljárásoknak az a hátránya, hogy um, az egész világon úgy fogják megítélni, hogy lemaradunk az OECD-nél is, és máshol is azt fogják gondolni, hogy nincs ambíciónk olyan területeken, ahol Európa eredményre juthatna. közös erőfeszítésnek kell ennek lennie, nem elég a politikusoknak küzdeni, mikrolobbizásra, mikromenedzselésre is van szükség. Biztos, hogy lesznek vesztesek, de ha ezt nem csináljuk meg, akkor kollektíven valunk kudarcot. a célkitűzésekkel, ambíciókat fogalmazunk meg. Nyilvánvaló, hogy nem technokratikusan állunk hozzá az SSH-hoz, nem tudjuk azt mondani az állampolgárnak, hogy ilyen meg ilyen tudományos számokban kifejezhető társadalmi változást akarunk elérni. Úgy gondolom, hogy az európai politizálás került most megkérdőjelezésre a világban zajló politikai döntéshozattalhoz képest. Köszönöm szépen az észrevételeiket mind a kettőjüknek. Vandenberge úrnak is köszönöm. Bunyicki professzornak is köszönöm a Sejtbiológiai Intézettől Varsóból, Dominik Geleknek, az OECD-től, Szabine Herlicska asszonynak, az Excel elnökének, ami egy közös kutatási kezdeményezés, és Jan Palmovszkinak, a Guild, az Európai Kutatás Intenzív Egyetemek Szövetségétől volt itt. Nagy öröm volt, hogy együtt folytathattunk vitát. Láthatják, hogy kimerítettük az időkereteket, de a téma olyan tág, hogy biztos, hogy vissza fogunk rá térni a következő parlament, a következő ciklusban remélem még hatékonyabban fogja kezelni, mint mi. Köszönöm szépen, holnap reggel 9 órakor koordinátori üléssel kezdünk, és 10 órakor kezdődik a szakbizottságban a szavazás. Remélem, hogy holnap találkozunk. Viszontlátásra!